nyilatkozott az unió helyzetéről. Örülök, hogy ismét itt láthatom és üdvözölhetem Junckerrel, bizottsági elnök úr az plenáris ülésteremben, hogy az unió helyzetéről tartó beszédet megtartson. Az Európai Unió politikájában egy referencia ponttá vált eh, ez a beszéd. Áttekintjük az elmúlt évet, az elmúlt évben végzett munkát, és persze kitekintünk a jövőben és az elkövetkező irányt határozzuk meg közös erővel. Ilyen módon tehát a demokratikus Európai Unió politizálásának elemi részévé vált az unió helyzetéről szóló beszéd, másodjára tartja ezt meg bizottsági elnök úr. Legutóbb azt mondtam, hogy idézem önt, egy demokratikus gyógyulási folyamat terméke ön. Persze, nem tekintem én önt terméknek, de azért ez a megfogalmazás pontos, hiszen az Európai Parlamenttel közösen 2014-ben egy ö, darabnyi parlamenti demokráciát ö, emelt be az európai politizálásba. Ez a jó irány, ebben az irányban kell tovább lépnünk. Hatalmas mediális figyelmet tapasztalunk meg itt a tisztelt házban, és ezáltal megállapíthatjuk, hogy a bizottság elnökének unió helyzetéről szóló beszéde az Európai Parlament éves munkájának is kiemelt eseménye. Történelmi kihívás előtt állunk, hogy nem mondjam cezúra, vízválasztó előtt állunk az Európai Unió jövőjét, sorsát illetően. A 27 állam és kormányfő Bratisz pozsonyi eh, csúcs találkozója előtt két nappal az Európai Parlamentnek lehetősége van arra, hogy a mm, egységesség jelét adja meg. Tudom, hogy ön és kollégái nagyon keményen dolgoztak az elmúlt hetekben a beszédéről, már várjuk ezt a beszédet, és ilyen módon megadom az Európai Unió eh, bizottságának elnökének a szót. Sehr verehrter Herr Präsident! Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselők, tanácselnök úr, igen, tisztelt kollégák. Egy évvel ezelőtt, 2015. szeptemberében az unió helyzetéről szóló beszédemben megállapítottam, hogy az unió helyzete kívánnivalókat hagy maga mögött nincs elég Európa az Unióban, és nincs elég eh, Unió Európában. Egy évvel tovább, eh, egy évvel később az elért eredmények ellenére továbbra is érvényes ez a kijelentés, az Európai Unió nem top formában van, nincsen csúcs formában. Sok minden eh, nem vált be, és vélelmezhető, hogy részben az Európai Unió egzisztenciális válságával küzdünk. Azon területek száma, ahol spontán vagy nem spontán módon öm, dolgoznunk kell nagyon nagy, az a, azon területek száma, ahol szolidárisan együttműködünk, túl kicsi. Túl gyakran a kizárólagos nemzeti érdekeknek kínálnak preferenciát. Ne értsük egymást félre, az európai integrációt nem lehet a nemzetek terhére megerősíteni. Nem lehet vasdurunggal kikényszeríteni az egységet, nem lehet uniformizált, színevesztett, egységes olvasztó tégely Európa. Nem, Európa sokszínűségéből él. Az bizottságnak nem terve, nem szándéka, még ha ezt is állítják sokan, hogy a nemzetállamokat maga alá gyűrjem nem vagyunk sem megváltók, sem antikrisztus nem vagyunk, nem vagyunk tönkretevők, konstruktőrök, építkezők vagyunk, akik nem több, de néhány területen jobb Európát akarnak. Európa nem állammá válik, és nem szabad, hogy egy egységes állammá váljon, és nem is válik azzal. Ugyanakkor nagyon gyakran hasadások jönnek létre, túl gyakran jön létre a fragmentáció ott, ahol sokkal inkább közös erőfeszítésre volna szükség. Ez pedig a populizmus előtt nyitja meg a lehetőséget, a populizmus pedig nem oldja meg a problémákat, mi több a populizmus maga a probléma és problémákat hoz létre, és ez ellen fel kell lépnünk. Es ist mehr denn je Zeit. Legfőbb ideje tehát, hogy áttekintsük eredményeinket és a hiányosságokat. A munkanélküliség Európában továbbra is túlon túl magas, holott 2013 és ma között 8 millió új munkahely jött létre, és a foglalkoztatás folyamatosan nőtt. Ám a szociális igazságtalanság fennmaradt. Éppen ezért az szociális uh, Európa uh, alappillérén kell dolgoznunk, és ezt lendülettel és elkötelezettséggel tesszük. Európa nem eléggé szociális. Ezen változtatni kell. Die Schuldenstände in der Europäischen Union Továbbra is túl magas az adósságállomány az Európai Unióban, bár a deficit hiány átlagosan 6,3%-ról 2009-ben 1,9%-ra csökkent. A stabilitási paktum tehát hatásosnak bizonyul. Ugyanakkor nem szabad, hogy ebből flexibilitási paktum váljon, hanem intelligens flexibilitással kell ezt a stabilitási paktumot alkalmazni, mégpedig úgy, hogy ne fékezze és ne akadályozza a növekedést. Hogyha leltárt készítünk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogyan látnak bennünket barátaink és partnereink a világon. A világban, akik mind mélyen sajnálják a Brexitet, és aggodalommal teszik fel a kérdést, hogy a brit döntés az Európai Unió szétesési folyamatának első lépése. Nos, itt nyomatékkal el kell mondanom. Tiszteletben tartjuk, de sajnáljuk egyszerre a brit döntést, de az Európai Unió nincs veszélyben. Nagyon örülnénk annak, hogyha brit kilépési kérelem minél hamarabb elérne bennünket, hiszen na így a napi bizonytalanságnak lehetne véget vetni. Azért is fontos ez, hogy a Nagy-Britanniával továbbra is mindenképpen baráti kapcsolatunkat újra szervezhessük. Az új szervezéshez az is tartozik, hogy csak azok kaphatnak korlátlan hozzáférést a közös piachoz, akik a személyek és a munkavállalók szabad mozgása mellett elkötelezik magukat, máskülönben nem lesz hozzáférés a szabad piac, a belső piachoz. Partnereink gyakran azzal a kérdéssel szembesítenek bennünket, hogy az Európai Unió késze és képes-e arra, hogy a világ többi részével kereskedelmi megállapodásokat kössön. Mi vagyunk a világ legnagyobb kereskedelmi hatalma, 140 országgal van kereskedelmi megállapodásunk. Nem vagyok én vak, nem vagyok vak, fanatikus, szabadkereskedő, free trader, de ugyanakkor nem szabad értékelnünk a kereskedelem jelentőségét. A kereskedelem munkát jelent, és munkahelyeket is teremt. 30 millió munkahely Európában az exportoktól függ. Hét munkahely közül pedig egy az exporttól, a világ más részeibe irányuló exportunktól függ. Egy milliárddal több export kereskedelmi volumen 14 ezer új munka, 40 ezer új munkahelyet teremt Európában. Ezért, éppen ezért nyomatékkal állok ki a Kanadával megkötendő kereskedelmi megállapodás mellett. Ez a legjobb és a legsikeresebb kereskedelmi megállapodás. Azok a garanciák, amelyekre szükségünk van, a különböző parlamenti ratifikációs folyamatban pontosíthatóak, és ilyen módon megoldhatóak. De uh, semmilyen módon nem lankadhatunk erőfeszítéseinkben. Unser Partner in der Welt, aktuell... Partnereink elsősorban az USA-ban és Kína, Kínában, de aztán hamarosan majd Indiában is Japánban partnereink tehát az éghajlat védelmi tükröt állítják elénk, hiszen az éghajlat védelmi megállapodás az Európai Unió nélkül nem lett volna globális és telező érvényű megállapodás. Mi voltunk a motorjai és úttörői ennek a munkának, és gyakran másokat szólítottunk fel, hogy cselekedjenek. És mit látunk most? Az amerikaiak, a kínaiak ratifikálták a megállapodást, és hol állunk mi. Arra szólítanak fel bennünket partnereink, hogy ratifikáljuk most már mi is a COP21-et, a Párizsi éghajlat megállapodást. Minden rat késedelem a ratifikációban nevetségesé tesz bennünket, és nemzetközi hitelünket csorbítja partnereink a nagyvilágban, és sok millió európai a saját kontinensünkön nem érti az egymással való bánásmódunkat, és nem érti a döntéshozatali folyamatainkat. Mi nem az Európai Egyesült Államok vagyunk, a én unió állapotáról szóló beszédem nem hasonlítható össze a State of the Union beszéddel, melyet az amerikai elnök tart. Sokkal komplexebb és sokrétűbb az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa, ezért sokan nem is értik, hogyan működik. Azonban Európa szörnyű történelme vezetett oda, hogy olyanokká váltunk, mint amilyenek vagyunk. Mindez azonban nem oka annak, hogy még tovább bonyolítsuk, és érthetetlenebbé tegyük a dolgokat. Egy elkötelezett Európa, Európa fenntartásához nem kell sok bátorság az Európai Parlamenten belül, de a nemzeti parlamentekben is szeretném már hallani az Európa mellett elkötelezett lángoló beszédeket. Brüsszelben hangosan igent mondani, és úgy azután úgy tenni, hogy a közös döntésben nem vettünk részt, tökéletesen ellentmond a közös európai politizálásnak. Európa állampolgárai nem szabad, hogy tovább félrevezessük Európa állampolgárait, nézzünk őszintén a szemükbe az európai választók és emberek beleuntak a féltékenykedésbe az államok és az intézmények között, és a féligasságokat és a hazugságokat gyűlölik. Az emberek Európától kézzelfogható eredményeket várnak, amelyeket meg is valósítanak megfelelő határidőn belül. Elnök úr, kedves kollégák! Éppen ezért én egy pozitív agendát szeretnék javasolni a következő 12 hónapra cselekvéseket. úgyis úgy gondolom, hogy döntő fontosságú a következő 12 hónap, hogyha mi itt Európában le akarjuk küzdeni a kelet és a nyugat közötti megosztottságot, ami az elmúlt hónapokban jött létre. Hogyha ezt komolyan gondoljuk, gyorsan és határozottan cselekedhetünk. Ha meg tudjuk mutatni a világnak, hogy Európa még mindig az az erő, amely képes a közös fellépésre. Dolgoznunk kell Küldtem egy ilyen tartalmú levelet Schulz elnöknek és Ficó miniszterelnöknek ebben a hónapban. A következő 12 hónap kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy létrehozzunk egy jobb Európát, egy olyan Európát, amely megvédi az európai életformát, ami az emberek számára lehetővé teheti, hogy utazzanak, és boldogan éljenek, bárhol is tartózkodjanak. Az európai értékeket meg akarjuk őrizni. Az a benyomásom, hogy sokat elfelejtettünk már abból, hogy mit is jelent Európa, hogy mit jelent az Európai Unió tagjának lenni, hogy mit jelent európainak lenni. Emlékezzünk arra, hogy az európai nemzetek miért döntöttek az együttműködés mellett. Emlékezzük arra, hogy miért akarták a szolidaritást az ászlőkra tűzni, és 2004-ben a nagy lengyel nemzet miért döntött a csatlakozás mellett. Lengyelország ugyanis egy nagy nemzet. Emlékezzünk arra, hogy miért büszkék a portugálok, a Portóban, a portói bor, büszke mindenki a saját nemzeti termékeire. De Európa mindig is egy olyan erő volt, amely elősegítheti például Ciprus újra egyesítését. Én támogatom a két ciprusi vezető ilyen irányú erőfeszítéseit, ezt meg kell tenni, és most kell megtenni. Mindenek előtt Európa a békével egyenlő. Nem véletlen, hogy a leghosszabb békés időszak Európa történelmében az európai közösségek létrejöttével kezdődött. 70 évig volt, van béke Európában. A, miközben a világon legalább 40 fegyveres konfliktus 200 ezer ember, vagy több százezer ember életét követeli évről évre. Persze, vannak még különbségek. Időnként küzdünk, harcolunk, de szavakkal tesszük ezt, és a konfliktusokat asztal körül rendezzük el, és nem háborúkkal. A az európai életforma az értékeinken alapul, szabadság, demokrácia, jogállamiság, ezek az értékek. Mi európaiak soha soha nem fogadhatjuk el azt, hogy lengyel munkásokat megverjenek, vagy akár meggyilkoljanak Eszen, Essex utcáin. Mi európaiak határozottan ellenezzük a halálbüntetést, és mi európaiak hiszünk a független, hatékony igazságszolgáltatásban. Hatékony igazságszolgáltatás elősegíti a gazdasági növekedést eh, és az eh, alapjogok érvényesülését. Európa ezért eh, akarja Európában mindenütt a jogállamiságot biztosítani, garantálni. Az európainak lenni ez azt jelenti, hogy a személyes adatainkat nagyon szigorú európai törvények védik, mert az európaiak nem szeretik azt, hogyha minden lépésüket rögzítik, és vállalatok minden egyes ráklikkelést az egérrel valahol rögzítenek. Ezért idén májusban egy közös európai adatvédelmi jogszabályt fogadtunk el. Európában a személyes adatok védelme, a privátszféra védelme rendkívül fontos ügy. Európainak lenni azt is jelenti, hogy tisztességesek és egyenlőek a feltételek. Ezért a munkavállalók ugyanott dolgoznak, ugyanakkor a bért kell, hogy kapjanak. És a bizottság ezért támogatja a kiküldetési irányelvvel kapcsolatos javaslatunkat. A belső piac nem az a hely, ahogy a munkavállalókat ki lehet zsákmányolni, vagy alacsonyabb szociális sztenderdeket lehet velük kapcsolatban alkalmazni. Európa nem vagy nyugat, hanem egy szociális piac, gazdaság, szociális dömping nélkül. tisztességes, egyenlő versenyfeltételek azt is jelentik, hogy a fogyasztókat meg kell védeni a kartellek és a piaci erőfölénnyel visszaélő cégekkel szemben. Mindegy, hogy kicsi vagy nagy egy vállalat, minden vállalat ott kell, hogy adót fizessen, ahol a nyeressége keletkezik. Megígértem önöknek, hogy az én bizottságom küzdeni fog az adó elkerülés ellen. És sokan önök közül nem hittek nekem. De mi mégis ezt tesszük. Ez a bizottság igenis küzd az adó elkerülés ellen. Európainak lenni azt is jelenti, hogy megvédjük az acéliparunkat. Már 37 dömping ellenes és szubvenció ellenes intézkedést hoztunk, hogy megvédjük az acéliparunkat a tisztességtelen versenytől. De még többre van szükség, miután a világ több részében a túltermelés az európai termelőket teszi, és az európai acélipari munkások elveszítik a munkájukat. Ezért jártam idén Kínában kétszer is, hogy foglalkozzunk az ottani túlkapacitás források kérdésével. És ezért javasolta a bizottság azt, hogy a lesser duty szabályt megváltoztatjuk, ez a tarifa, tarifa szabályt. A bizottság a, a védelmet szolgáló eszközeit erősíti. Persze nem vagyunk naívak, de reagálnunk kell az amerikai, ugyanúgy, mint az amerikaiak a dömpingerekre. Az európai életformáját, eh, ha megvédjük, ez az agrárszektor védelmét is jelenti. Eh, mindig támogatjuk a gazdáinkat, különösen akkor, amikor olyan nehéz időket élnek, eh, mint most. Tegnap, illetve mostanában egy milliárd eurót biztosítunk a gazdák számára, hogy így segítsünk kivédeni az orosz embargót a tejtermékekkel kapcsolatban. Nem lehet elfogadni, hogy a tej olcsóbb legyen, mint a víz. Európainak lenni mindenek előtt az eurót is jelenti. A világválság közepette Európa erős maradt, és meg tudta védeni magát a az instabilitással szemben. Európában gyakran látjuk, hogy az euróhoz övezethez tartozó országoknak gazdasága mennyit profitál az euróból. Az Európai Központi Bank monetáris politikájának köszönhetően 50 milliárdhoz jutottak kamat jövedelem formájában a kormányok. 50 milliárdot most fel lehet használni például adósság csökkentésre. Egyébként az öt elnök jelentése az euróvezet elmélyítéséről körvonalazza azt az ambíciót, amihez a bizottság is továbbra is ragaszkodik. Szeretném, hogyha gyakrabban beszélnénk erről. Mindenütt Európában, ahol megválasztott politikusok szólnak a választóikhoz. Az Európai Unió nem csak az európai életformát kell, hogy megvédje, hanem eh, az azt megélők kezébe eszközöket kell, hogy adjon. A polgárok, a gazdaság eh, kell, hogy eh, eszközökkel rendelkezzen, és egy ilyen fontos eszköz a digitalizáció. A digitális kommunikáció az életünk minden területén jelen van hozzá kell férni ezért mindenkinek a szélessávú internethez. Erre mindenkinek és a gazdaságnak, az embereknek egyaránt szüksége van beruházásokra van szükség eh, ebbe a konnektivitásba, az összekapcsolódásokba, a hálózatokba. Ezért javasoljuk az európai távközlési piac reformját. Létre akarunk hozni egy új jogi keretet, ami eh, lehetővé teszi a hálózatokba történő beruházásokat. A vállalatok meg kell, hogy tudják tervezni a beruházásaikat a következő 30 évre ugyanis ha az európaiak ruháznak be az új hálózatokba és szolgáltatásokba, akkor ez a következő évtizedben 1,2 millió új munkahelyet hoz létre. A hálózatok, az összekapcsolódás mindenkinek hasznos. A bizottság ezért javasol egy 5, teljes 5G bevezetést 2025-ig. Ez, ebben benne rejlik az a lehetőség, hogy további 5 millió munkahely jöjjön létre az Európai Unióban. Mindenki számára hasznos az erőteljesebb digitalizáció, függetlenül attól, hogy milyen területen dolgozik. Minden európai ember és város kell, hogy wifi hozzáférést tudjon biztosítani 2020-ig mindenütt. Ahogy a világ eh, digitálissá válik, a művészeket eh, is, eh, művészek számára is biztosítani kell, hogy dolgozhassanak, hiszen a tartalmak létrehozása nem hobbi, hanem e, szakma. Én azt akarom, hogy az újságírók, a kiadók, a szerzők e, a méltányos javadalmazást megkapják, ami, ami jár nekik. Akár offline, akár online, akár e, nyomtatóval, akár a weben teszik közé a műveiket. A szerzői jogokra vonatkozó olyan szabályok, szabályokat, melyek a tisztességes jövedelmüket biztosítják a szerzőknek. Az európai gazdaság helyzetbe hozása azt is jelenti, hogy ne csak a konnektivitásba ruházunk be, hanem a munkahelyteremtésbe is. 350 milliárd beruházási tervet fogadtunk el. Ebből 160 milliárdot már az első évben is beruháztak. Több mint 200 ezer kis cég, startup mindenet Európában kapott kölcsönöket az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak köszönhetően. És most tovább lépünk. Ma azt javasoljuk, hogy kettőzzük meg az alap élettartamát és pénzügyi kapacitását, pénzerejét tőkeerejét. Biztosítani akarjuk, hogy az Európai Beruházási Alap összesen legalább 500 milliárdot tud majd beruházni 2020-ig, és 650 milliárdot szeretnénk biztosítani 2022-ig. Persze a tagállamok, ha többet adnak ebbe bele, akkor még gyorsabban elérhetjük ezeket a számokat. Szeretnénk magán beruházókat von, bevonzani Európában, kedvező beruházási klímát szeretnénk létrehozni. Az európai bankok, bankok sokkal jobb állapotban vannak, mint két évvel ezelőtt a közös európai erőfeszítéseknek köszönhetően. Európának szüksége van a bankokra. A gazdaság szinte teljes mértékben a bankoktól függ. A bankok biztosítják a pénzügyi stabilitást. Szükségük van a vállalatoknak is erre, hogyan ezt láttuk a pénzügyi válság kapcsán is. Le kell gyorsítani a tőke piaci unióval kapcsolatos erőfeszítéseket. A bizottság egy konkrét úti tervet programot tesz le majd az asztalra. A e, tőkepiaci unió a pénzügyi rendszerünket sokkal inkább ellenállóbbá teszi. A vállalatok számára megkönnyíti azt, hogy diversifikáltabbá tegyik a e, tevékenységüket. A startupok e, könnyebben jutnak kezdő tőkéhez. Nap, napjainkban nagyon kevés opció, alternatíva van. Mi a tőke piaci unióval több lehetőséget teremtünk a kezdő vállalkozások számára, a business angelek, a kockázati tőke, a piaci finanszírozás számára. Csak egy példát hagy mondjak. Az értékpapírosítással kapcsolatos javatlatú, levaslatunk már szinte több mint egy éve a társ jogalkotók asztalán van. Ez 100 milliárd euró plusz tőkét jelentene, úgyhogy kérek mindenkit, hogy gyorsítsák fel a társ jogalkotók ennek az elfogadását. Európában most globális irányba tett lépésekre is szükség van ezen a pénzügyi területen. Afrika és szomszédos régiók számára 44 milliárdos beruházási tervet dolgoztunk ki. Ez akár felmehet 88 milliárdig is, hogyha a tagállamok ezt akarják. Ez kiegészíti majd a fejlesztési segélyeket, és segít a migráció kiváltó okainak a leküzdésében hiszen hogyha beindul ezekben az országokban a növekedés, ez kulcsfontosságú ehhez, ennek a célnak az eléréséhez és megakadályozhatja azt, hogy ilyen veszélyes útra vállalkozzanak ezekből a térségekből a onnan elvándorlók. A feltételek, az életkörülmények javításába beruházunk, és emellett eh, a humanitárius válságok leküzdésében is segítünk. De mindenek előtt a fiatalokba kell investálnunk. Nem tudom, nem akarom elfogadni, hogy eh, Európában továbbra is ilyen magas a fiatalok körében a munkanélküliség. Nem fogadom el azt, eh, hogy több millió Tehát nem fogadom el, hogy az Y generáció lehet az első olyan generáció 70 év után, amelyek szegényebbek, rosszabbul fognak a szüleik. Ez a nemzeti kormányoknak is feladata. Ön, de nem gondoltam, mikor ezt mondtam. De az Európai Unió támogathatja ezeket az erőfeszítéseket. Ezt meg is fogjuk tenni az Európai Ifjúsági Garanciával, amelyet három éve hoztunk létre. A bizottság eh, szeretné felerősíteni az ifjúsági garancia hatását. Több mint 9 millió fiatal eh, kapott munkát, vagy gyakornoki helyet az Európai Uniónakban, és továbbra is eh, folytatjuk egész Európában az ifjúsági garancia elterjesztését, alkalmazását. Szeretnénk, hogyha több készséget szereznének a fiatalok, különösen a leginkább rászorulók. Az Európai Unió ahhoz is hozzájárult, hogy több lehetőséget kapjanak a fiatalok. Sok fiatal, szociális elkötelezettségű fiatal hajlandó arra, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a társadalom fejlődéséhez és szolidaritáshoz. A szolidaritás szó 16-szor fordul elő a szerződésekben. Az európai költségvetés élő példája a pénzügyi szolidaritásnak. Európa a szolidaritás kifejeződése, és számos jele van a szolidaritásunknak. Amikor például a menekült válság kezeléséről beszélünk, ott is a szolidaritás a hívó szó, de szerintem még több szolidaritásra van szükség. Tudjuk, hogy a szolidaritás önkéntes kell, hogy legyen, szívből kell, hogy jöjjön. Nem lehet kikényszeríteni, vagy rákényszeríteni bárkire. Kérem a szlovák soros elnökséget, amely látja a különbségeket azok között, akik nem akarnak befogadni menekülteket, és azok között, akik meggyőződ, meg vannak győződve arról, mint én, hogy egy tisztességes áthelyezés és, és áttelepítés nagyon fontos számunkra. Határozott azonnali fellépést kérek Görögországtól és az egész Európai Uniótól is, hogy megvédjük a Les Enfants non azaz a kísérlet nélkül utazó kiskorúakat, a gyermekeket meg kell védenünk, akik Európába érkeztek. Hasonló szellemben a bizottság azt javasolja most, hogy egy európai szolidaritási testületet hozzon létre. Az Európai Unióban a fiatalok önként jelentkezhetnek, segíthetnek, ott, ahol erre a legnagyobb szükség van, hogy a válsághelyzeteket kezeljék, például a menekült válság, vagy az olasz földrengések jelenhetnek példát. Szeretném, hogyha ez a testület mi hamarabb fölállna és működőképes lenne, és jelen, szeretném, hogyha 2020-ig lenne már 100 ezer európai, aki ebben önkéntesen részt vesz. Ezzel a szolidaritási testülettel azt gondolom, hogy a fiatalok munkához juthatnak, és hihetetlen emberi tapasztalatot szerezhetnek. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt tanácselnök úr. A védő Európa olyan Európa, amely meg tudja magát, magát is védeni meg tudja védeni a külső határait és a saját területét is. Prioritás, abszolút prioritás, hogy felvegyük a harcot a terrorizmus ellen. Európa több mint 30 terrorista támadásnak volt kitéve, ebből 14 az elmúlt év során történt. Nagyon fontos, hogy a gyászban szolidárisak legyünk, de egységesnek is kell lennünk a közös reakcióban. Úgy gondolom, hogy önmagunkhoz kell hűnek lenni, demokratikus, plurális és to- toleráns, illetve nyitott társadalomhoz hűen kell megmondani azt, és kinyilvánítani azt, hogy a terroristáknak esélyük sincs arra, hogy ezeket az értékeinket megtámadják. De ezt nem tehetjük a biztonságunk kárára. Éppen ezért az Európai Bizottság már kezdetektől fogva prioritásként kezelte a biztonságot. A, a, terrorizmus, a terroristák, illetve a külföldi harcosok visszatérését több bűncselekményként kezeljük, és természetesen a terroristák finanszírozását, a különböző fegyverek használatát is így kezeljük, nagyon fontos az is, hogy a webről mi, webet mi hamarabb megszabadítsuk a különböző terrorista tartalmakról, és a terroristákat az Európai Unió börtöneibe kell zárni. De sajnos még nagyon sok munkánk van. Nagyon sokan lépik át a határainkat, az új európai határvédelmi és partvédelmi ügynökségnek komoly munkája van. Görögországban a török határon rendkívül sok ilyen határőr dolgozik, illetve a bolgár határon is. A tagállamoknak és az Európai Uniónak nagyon szorosan kell együttműködnie, hogy mi hamarabb teljes mértékben fölálljon ez az új ügynökség. Már októbertől fogva legalább 200 határőre van szükség, és plusz 50 gépjárműre a bolgár határon. Nagyon szigorúan kell ellenőrizni határainkat, szigorúan kell ellenőrizni azt, hogy ki lépj át a határt az év végéig, ezt szigorúan fogjuk ellenőrizni. Amikor valaki belép az Európai Unió területére, vagy elhagyja azt, ezeket az adatokat rögzítjük, a helyet is rögzítjük, illetve meg is kell indokolni, hogy miért történik a helyváltoztatás. Egy utazási információ rendszert szeretnénk felállítani, ez egy automatikus rendszer, amely alapján megállapítható, hogy ki az, aki jogosult arra, hogy Európába beutazzon. Így tudjuk, tudni fogjuk azt, hogy ki érkezik Európába, mielőtt még az illető személy megérkezne ide. A határok biztonsága azt is jelenti, hogy prioritásként kezelni az információcserét. Az Európolt kell megerősíteni. Nagyon fontos az, hogy együttműködjön az Európol megfelelően a tagállami szolgálatokkal, illetve hogy megfelelő, megfelelő finanszírozással rendelkezzen. Itt is meg kell teremteni az eszközöket. Egy olyan Európa, amely véd, védő, megvédi önmagát, az a saját határain túl is meg kell, hogy védje az érdekeit. Egyértelmű a helyzet, a világ egyre nagyobb lesz, nap mint nap. Európa pedig egyre kisebb lesz, nap mint nap. Demográfiai értelemben és gazdasági értelemben is. Hogyha meg akarjuk tartani a hatásunkat a világban, és a befolyásunkat, akkor egyértelmű az, hogy meg kell őrizni azt, akik vagyunk. De bár Európa büszke arra, hogy puha hatalom, el kell mondani azt, hogy ez nem elégséges, hiszen a szomszédságunkban egyre bonyolultabb és nehezebb a helyzet. Nézzük csak a szíriai konfliktust. Közvetlenül hatása van mindennek Európára. De hol van az Unió? Hol vannak a tagállamok? A béketárgyalások során, a béketárgyalások alkalmával. Federica Mogherini. a bizottság alelnöke és külügyi főképviselő hihetetlenül jó munkát végez. Igazi európai külügyminiszterré kell válnia, olyan személyé, Olyan személyé, amely össze, összefogja, és még mindig Federikáról beszélek, tehát aki összefogja a tagállami diplomáciák erejét, hogy igazi súlyunk legyen a nemzetközi tárgyalások során. Éppen ezért azt kérem ma, hogy Szíriára vonatkozóan dolgozunk ki egy európai stratégiát. Jó lenne, hogyha Federikának meg lenne a helye a szíriai tárgyalási asztalnál. Tisztelt Hölgyeim és Európa! Európának erőteljesen kell jelen lennie. És ez igaz a védelmi politikánkra is. Európa nem engedheti meg magának azt, hogy lamok katonai kapacitásától függjön. Együttesen kell megoldanunk azt, hogy az érdekeinket védeni tudjuk. Az elmúlt tíz év során több mint 30 civil és civil és katonai misszióban vettünk részt. De nem volt egy állandó struktúránk, és így nem lehetünk elég hatékonyak. Jó lenne, hogyha lenne egy főhadiszállásunk az Európai Unióban. Nous devons également nous orienter. Jó lenne, hogyha lennének közös katonai forrásaink. Természetesen úgy kell ezt megtenni, hogy kiegészítsük a NATO-t, hogyha több az európai védelem, az nem szabad, hogy azt jelentse, hogy kevesebb a NATO-s védelem. Gazdasági szempontból nagyon fontos az, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően tudjuk indokolni ezeket a lépéseket, ezeket a katonai lépéseket, attól függően, hogy hogy működünk együtt, Európa számára 25-100 milliárd euróba kerül ez évente. Nem kéne valamit tenni? Azért, hogy az európai védelem megfelelően stabil legyen, egy európai védelmi ipart kell létrehozni, illetve ezt meg kell újítani. Az év vége előtt egy európai védelmi alapra teszünk majd javaslatot, hogy a kutatást és az innovációt megpróbáljuk ösztönözni. A Lisszaboni szerződés értelmében a tagállamok együtt összefoghatnak és együttesen létrehozhatnak egy állandó együttműködési struktúrát, ha igény van erre. Szeretném, és azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk. Tisztelt elnök úr! Az utolsó téma, amiről beszélni szeretnék, a közös felelősségünk kérdése. Az összes európai intézményt és az összes tagállamot arra kérem, hogy több felelősséget vállaljon. Vessünk már véget annak a régi hiedelemnek, hogy a sikerek azok tagállamiak, de a kudarcok azok mindig európaiak. Hogyha ez így megy tovább, akkor a közös projektünk nem éli túl ezt. Az EU, Európai Uniót jobban el kell tudni magyarázni. Az elkövetkezendő hetekben a biztosok felkeresnek majd nagyon sok parlamentet, tagállami parlamentet, hogy az Európai Unióról beszéljenek, az Európai Unió értékeljék ki. Mióta elkezdődött a mandátumom, több mint 350-szer jártak a biztosok a különböző tagállami parlamentekben. Azt hiszem, hogy még többre van szükség. Európa csak a tagállamokkal együtt építkezhet, sohasem a tagállamok ellenében. Az általam elnökölt bizottság szeretne politikai bizottság lenni. Semmi másról nincs szó. De ennek olyan bizottságnak kell lenni, amely meghallgatja az európai polgárokat, az Európai Parlamentet, a tagállamokat. Hmm. És igenis meghallgatjuk, az, meghallgatjuk az európai polgárokat, de szeretnénk, hogyha ez a folyamat intenzívebb lenne. Jó lenne, hogyha azok, azt, azt szeretném mondani azt, azt szeretném mondani, hogy annak semmi értelme, hogy egy vezető politikust jól megfizessenek, ugyanakkor nem figyel oda az emberekre. Nem. Kötelességünk az, és mindannyiunk kötelessége, hogy meghallgassuk azt, amit az európai polgárok szeretnének mondani. La commission, comme je vous l'avais annoncé, a retiré. Az elmúlt két évben, illetve a mandátum első két évében 100 javaslatot vontunk vissza, 80%-kal csökkentettük a, a különböző kezdeményezések számát az előző öt évhez képest, és szeretnék azt, hogyha jelen, azt is megpróbáljuk elérni, hogyha a jelenleg érvényes jogszabályokat tudnánk megvizsgálni és egyszerűsíteni. Ahhoz, hogy az Európai Unió igazi hozzáadott érték legyen, ezt kell tennünk, és jó lenne, hogyha a szubszidaritás és a szolidaritás mindenképpen érvényesülne, és ez a javunkra szolgálna. Az, hogy a bizottság politikai bizottság azt is jelenti, hogy a technokrata hibákat ki kell javítani. A bizottság, a parlament és a tanács közösen úgy döntöttek, hogy a mobiltelefonokra a roaming díjakat eltörlik. Ez egy olyan ígéret, amit betartunk. Éppen ezért ezzel kapcsolatosan nyáron egy projektet írtam alá, amelyel foglalkoznak jelenleg a bizottság szolgálatai. Jó szándékkal indult el ez a projekt. Szakmai szempontból ez a terv megfelelő volt, de sajnos nem felelt meg az ígéreteknek, a korábbi ígéreteknek. A jövő héten azt hiszem egy sokkal jobb projekt fog megszületni. Amikor mobiltelefonnal utaznak Európában, akkor az a lényeg, hogy mindenki mindenhol, egész Európában otthon érezhesse magát. Nagyon fontos feladatok elvállalásában az is, illetve a felelősségeink ellátásában az is, hogy a választóinkkal szembe tudjunk nézni. Éppen ezért az abszurd elképzeléseket félre kell tenni. Például a biztosok a biztosok európai választásban való részvételével kapcsolatban. Amikor, a külügy, amikor egy miniszter vagy egy miniszterelnök egy tagállamban választások indul, akkor nem mond le a posztjáról. Szerintem ez a biztosokra sem kell, hogy van az vonatkozzon. Szeretnénk, hogyha a bizottság felelős lenne és közeli a vállalat az európai polgárokhoz. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Jövőre lesz 60 éves, jövő márciusban az európai projekt. Ezt én megéltem egész életemben, és ennek szenteltem magam. Ez meggyőződésem volt, nem hezitáltam. Édesapám hitt Európában, mert hitt a kontinens stabilitásában, a munkavállalók jogaiban és a szociális előre menetelve. Megértette az, hogy nagyon fontos Európában a béke. Ő ezt azért is tudta, mert ő részt vett a háborúban. Hiszek Európában, mert édesapám ezeket az értékeket ad, ad, hagyta hátra nekem. De mi? Milyen értékeket fogunk hagyni a mi gyermekeinknek? Mit örökítünk át? Egy olyan uniót, amely szétmorzsolódik, egy olyan uniót, amely elfelejti a múltját, és amelynek nincs jövőképe. Azt hiszem, hölgyeim és uraim, hogy gyermekeink többre érdemesek. Olyan Európát kell nekik átadni, amely megvédi őket, amely megvédi az életmódjukat. Az európai intézményeknek, a kormányoknak, a polgároknak felelőssége, közös felelőssége az, hogy ezt az Európát megépítsék, mégpedig együtt. Igen, tudom, hogy Európa jövője szempontjából azért vannak hullámvölgyek, vannak optimisták, akik néha túlságosan optimisták, és pessimisták, akik, akik mindenben rosszat látnak. Európának van egy küldetése, itt is és a világban is. A pessimisták csak a rosszat látják meg, az optimisták mindent csak rózsaszínűben minden csak rózsaszínben látnak, de van, egy olyan, van valami, amit úgy hívnak, hogy akaraterő. Azoknak az akaraterőre van szükség, amelyek nem adják fel, akik nem csak sírnak, hanem tesznek is valamit. A sorsunk a kezünkben van. Ne felejtjük el azokat, akik minket megelőztek, akik a múltban tettek valamit mindent meg kell tenni azért, hogy félretegyük a, a, félretegyük a véleménykülönbségeket. Azt hiszem, az akaraterőnktől függ az, hogy mi lesz velünk, illetve a meggyőződésünkről. A két dolgot össze kell tudni egyeztetni. A történelem nem fog ránk emlékezni, de a hibáinkra emlékezni fog. Ne kövessünk el olyan hibákat, amelyek az európai államnak az európai állam, államnak véget vetnek. Köszönöm szépen. Hát, Elnök úr, köszönöm szépen. Az Európai Néppárt frakciója nevében a frakció elnök Weber képviselő kap szót. A Brexit vita alatt a fiatal generációról beszéltem Nagy-Britanniában. Ők Európához akarnak tartozni. Ma ismét a fiatal generációról szeretnék beszélni, nagyszerű nyaruk volt. Negyed millió fiatal az Európa mellett szállt síkra, interrélel utazta be a kontinenst. Ők nem a bizalmatlanság mellett voltak, hanem a találkozás hívei voltak. A Der Spiegel újságírói néhány fiatalt meginterjú voltak, és az egyik egy fiatal brit volt, Jane-nek hívják, és ő James azt mondta, hogy amellett voltunk, amellett szavaztunk, hogy maradjunk az Európai Unióban, és szörnyű azt érezni, hogy kívül maradunk. Európa fiataljai számára Európa a jobb jövőt jelenti. Egy fiatal olaszt, Matteót megkérdezték az újságírók, hogy mely európai nemzetet nem bírod ki, melyik ország ne legyen az Európai Unió tagja. És az ő válasza az volt, Micsoda hülye kérdés. Persze, mindenki legyen az Európai Unió tagja tagok közül. Nos, hát ez a fiatal generáció hangulat az Európai Unióban közös munkán akarnak munkálkodni, jövőn akarnak munkálkodni, és ez volt Jean-Claude Juncker üzenete mai beszédében. Köszönöm Jean-Claude Junckernek a mai beszédét, és köszönöm az egész bizottságának a kitűnő munkát, melyet Európa érdekében végez. Worauf kommt es jetzt in den nächsten zwölf Monaten an? Mi a következő 12 hónap feladata? Európa, az emberek nem akarnak egy megosztott Európát látni, hanem sokkal inkább azt kérik, hogy koncentráljunk arra, amit Európa jobban tud tenni. Ne szóljunk be mindenbe, viszont az európai dolgot oldjuk meg. Az európai way of life um, van kockán, forog kockán. Uh, Éppen ezért egyértelműen ki, sikra szállunk az európai beutazási kiutazási rendszer, az európai adatvédelem és egy minnyájunkat védő a határvédelem mellett. A European Way of Life az európai identitást, a zsidóság, a felvilágosodás és a kereszténységben lévő gyökereket jelenti, azt akarjuk, hogy Európa olyan maradjon, mint amilyen. Az európai way of life a szolidaritást is jelenti számunkra, hogy a gazdagok segítik a szegényeket, és ugye a menekült kérdésben e, Olaszországot ne hagyjuk egyedül. A European way of life a gazdasági erőt is jelenti, igent mondunk a Juncker tervere, a beruházási tervere, a kutatásfejlesztésre. A European Way of Life a szociális piacgazdaságot jelenti. Végre tisztességes adót vessünk ki minden cégre, éppen ezért köszönöm Jean-Claude Junckernek, illetve a felelős biztos asszonynak, hogy a nagyon gazdag internet koncerneket is megadóztatjuk. A European Way of Life a növekedést is jelenti. Csak ha jó exportesélyekkel rendelkezünk, csak hogy exportálunk, tudunk munkát kínálni a fiatal generációnak, éppen ezért frakcióm teljes meggyőződéssel támogatja a CETA-t. A European Way of Life ugyanakkor a fenntarthatóságot is jelenti, az adósságokat és a kamatokat a gyermekeinknek kell megfizetniük. Ez nem tisztességes, éppen ezért véget kell vetni annak, hogy újton újra eladósodjunk. A European Way of Life az őszinteséget jelenti. Törökország fontos partner, akarjuk a barátságot Törökországgal, de ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban való teljes jogú tagsága nem működhet. A European Way of Life eh, a kreativitást is jelenti, köszönöm tehát a szerző jogokra vonatkozó javaslatot, mm, a kreativitás minnyájunk jólétének záloga, ezért a digitális korban is meg kell védenünk a kreativitást. Végezetül a European Way of Life eh, felsorolása végén még egy valami konkrét példát szeretnék tenni. Beszéltünk az Interrailről, de mi volna, hogyha a jövőben minden 18 éves korát elért fiatalnak egy Interrail jegyet ajándékoznak, hogy három hétig ingyen utazhasson Európában. Nos, arról hallottunk, hogy miről, mit tervez a bizottság, mi tervezünk, mi a következő 12 hónapban, de közeleg a állam és kormányfők csúcs találkozója Pozsonyban. Kérem az állam és kormányfőket, hagyjátok abba a vitát, a veszekedést, vessetek véget az olcsó populizmusnak, vállaljátok vége a felelősséget eh, Európáért. Kedves kollégák, egy konkrét példát hogy emeljek ki. Ebben a ciklusban, ebben a ciklusban tanács 148 jogalkotói szavazást folytatott le. Franciaország egyszer tartózkodott, és mindig támogatta a javaslatokat. Csehország és Lengyelország, a PIS kormány Lengyelországa egyetlen egyszer ö, szavazott nemmel, különben mindig igennel szavazott. Olaszország mindig igen szava, igennel szavazott, soha nem tartózkodott, soha nem szavazott ellenében. Ezért a fő kérdésem, kérésem az Európai Tanácshoz, vállaljátok a felelősséget a döntésekért, és hagyjátok abba a populista úszítást Brüsszel ellenében. Politika, politika müssen brennen. A politikusok fontos, hogy meggyőződésesek legyenek, hogy égjenek az ügyért, eh, lelkesüdjenek. Tudják, hol tanulhatjuk ezt meg? Eh, Nos, a kontinensünkön élő fiatal emberektől, az interrail generációtól. Ők tudják, hogy milyen értékeket jelent a közös Európa, és azt mondják, hogy harcoljunk minden nap azért a közös Európáért, és ezt fogjuk mi is tenni, kedves kollégáink. Köszönöm. Köszönöm a Szociáldemokrata frakció nevében a frakcióvezető Pitele úr kapszul. Köszönöm szépen, elnök úr. Juncker úr, egy nagyon felelős, komoly, tudatos, magas szintű beszédet tartott. Egyértelműen beszélt, a Brexit utáni időszakról beszélt, a beruházási tervről beszélt, a rugalmasságról, de a megszorítás szót egyszer sem ejtette ki, ezért köszönetet mondok. Egyértelműen beszélt a egyértelműen beszélt az adóharcról is, illetve arról is beszélt, hogy az elkövetkező 12 hónap rendkívül fontos lesz a polgáraink szempontjából. Mi önt ténylegesen támogatjuk, de támogatásunk attól függ, hogy egyet, egy, hogy, me, hogy eleget teszem azon ígéretének, konstruktív lesz. A Brexit után rendkívül sok kinyilatkoztatást hallottunk, azt mondták, hogy Európának vége, soha többet nem lesz olyan, mint korábban, aztán végül semmi nem történt. Vannak olyan politikusok, akik, mint hogyha alvajárók lennének, aztán ott van Tereza May. Számukra szomorú, de egyértelmű népszavazás után három hónappal, még mindig ezt a, ezt a padhelyzetet tartja fenn. Ez sajnálatos. Mi szocialisták, mi szocialisták örülünk annak, hogyha a gazdaság fellendül, de sajbelül és barátai viszont úgy tűnik, hogy a megszorítások felé kacsingatnak, hát ez sajnálatos. Ez a fajta vak politizálás számunkra egyáltalán nem védhető. Mi progresszív, alternatív és tudatos politizálás mellett tesszük le a voksunkat. De szeretnénk együttműködni. Szeretnénk az összes Európa barát e- erővel együttműködni itt a parlamentben. Komoly szakpolitikákat kell kidolgozni, Felül kell kerekedni a nacionalizmuson, az úgynevezett hazafias demokráciától el kell vonatkoztatni. Juncker úr nagyon jól összefoglalta a prioritásainkat. Fentartható fejlődés, munkahelyek, demokrácia, szolidaritás, ez négy kulcsfogalom az értékeink szempontjából, ezek megfelelnek a szocialista alapértékeknek is beruházási program. Gondolkodjunk el, hogy a fenntarthatósága cél nem pedig a kockázat. Aztán megfelelő fiskális kapacitás, globalizációs alap, rugalmasság, és jó lenne, hogy a fenntartások nélkül végre meg tudnánk vitatni a stabilitási paktumot, a fiskális harcot is, a kohéziós politikák. A kohéziós politika alapköve az európai politikáknak. Ezt nem lehet félrerakni, kérem szépen. Avere un quadro finanziario adeguato alle sfide. És nagyon fontos az is, hogy a több éves pénzügyi keret értelmes legyen. Spanyolország és Portugália kap kapjon továbbra is alapokat, ne Európa, Európa ne szankciáljon, hanem segítsen. Európának meg kell, meg kell érteni azt, hogy össze kell, hogy fogjon, és az európai polgárok barátja. Nagyon fontos az is, hogy a föld érdekeit is figyelembe vegyük. Jacques Delors is elmondta azt, hogy nagyon fontosak ezek az értékek, a adóharcot is meg kell, meg kell harcolnunk. Kérem szépen, ott kell adóztatni, ahol a profit születik. Értelmetlen az, hogy Strasbourgban több adót fizessenek, az amerikai multinacionalisoknak ki kell fizetni az adókat. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottságban megfelelő legyen a magatartási kódex, aztán a posting of workers is rendkívül fontos, az ifjúsági garancia, erre mind szükség van. Szeretnénk azt is, hogy a dömping ellen fölvegyük a harcot, és azt mondanám a populista barátainknak, hogy hallgassák már meg Juncker urat. Igenis, van szociális dömping Európában. Ez ellen együttesen kell harcolni, ez egy szociális egyenlőtlenség. Aztán ott, van, ott vannak azok az emberek, akik dolgoznak, de mégis szegénységben élnek, és rengetegen élnek munkahely nélkül. Aztán beszélt a külpolitikáról. Federica Mogherini megérdemli azt, hogy európai külügyminiszter legyen beszélt a e- közös európai védelmi politikáról, ez jó. Nagyon jó az is, hogy Afrikának így segítjünk. Ez egy, ez egy forradalmi újítás, tisztelt elnök úr. Nagyon jó az is, amit a humanitárius folyosókról, illetve a kíséret nélküli gyermekekről mondott. Segítsünk Bulgáriának, Romániának és Horvátországnak is. Tisztelt elnök úr, elég intelligens ez a bizottság, hogy egy új fázisba lépjünk. Van itt egy láthatatlan veszély, ez pedig a félelem. A világ a félelemre épül, ahogy, ha a világ a félelemre épül, akkor ez rosszabb világ. Nem lenne jó, hogyha fiaink ezt a világot tapasztalnák meg. Politikai intelligenciára, illetve eltökéltségre van szükség, európai szívre, hogy kilépjünk ebből a problémából. Köszönöm. E az ECR frakció nevében pedig a frakcióvezető Kamal képviselő kap szót. Well, Köszönöm szépen, Gianni. Idén júniusában a brit emberek úgy szavaztak, hogy elhagyják az Európai Uniót. But the voices of discontent de az elégedetlenség hangja túl csap, túl hallható az Lamas csatornán túl. Riasztó jeleket látunk, és ne csodálkozzanak, hogyha más is akarja követni a britteket. Az ECR frakcióban 18 tagállamból vannak képviselők, akik egy jobban működő EU-t akarnak. Éppen ezért megengedhetetlen, hogy autopilotra kapcsoljuk az európai projektet, és ne vegyük észre a ri riasztó jeleket. Arról volt szó, hogy újraindítjuk az európai építkezést, de tulajdonképpen a régi mantrát halljuk több katonai integráció, több pénzt kérünk a tagállamoktól, jobban eladósítjuk a jövő generációt azért, hogy a mai szocialistákat boldogítsuk. Több, több, több, mindig ezt szajkozzák. De minél több Európát építünk, annál inkább eltávolodunk az állampolgároktól. Minél inkább propagáljuk az európai szupernacionalizmus, szupranacionalizmust, annál inkább elidegenedünk az állampolgároktól. Minél inkább hátat fordítunk a szkepticizmusnak, annál inkább um, Wilders vagy Löpen elnököket látunk majd az elnöki székekben. Figyelni kell az emberek igazi aggályaira, és így kell politizálni. Ez a vita nem jobb vagy oldalról kell, hogy szóljon, vagy Európa szkeptikus, vagy integrációs vélemények összekapcsolódásáról, hanem sokkal inkább a biztonságról, az munkahelyekről és a lehetőségek megteremtéséről. Az ECR frakció úgy hiszi, hogy mélyebb, hogy nagyobb együttműködést biztosíthatunk. Úgy gondoljuk, hogy az EU kevesebbet tehetne, de jobban tehetné azt az e következő EU szerződésnek egyszerűsítenie kell az EU munkáját. Az EU-nak inkább egy hálózat rugalmasságát kell biztosítani, sokkal inkább, mint egy tömb merevséget. A sokszínűség a legnagyobb erőnk, a sokszínűség és a kölcsönös elismerést veszélyezteti harmonizáció mantrája, a közös eurozónás költségvetés, vagy az EU-ra kiterjedő munkanélküli biztosításról szóló mantra. A diverzitás, a sokszínűség azt jelenti, hogy mindenki saját útját járhatja, de és mindenkit egyenlően kezelnek, de ma egyes országokat igazabb, egyenlőbbnek kezelnek, mint mások. Franciaországot kivonják a költségvetési szabályok alól, mondván, hogy azért, mert ez Franciaország. Merkelország, Németország a minden bevándorlási szabályra fittyet hány, ugyanakkor a közép és kelet-európai országokat pedig a bizottság bírálja aktív módon. Kevesebb szabályra volna szükség, amit viszont mindenki betart jó hiszemben a demokráciát és a nyíltságot itt az ülésteremben és az intézményekben is meg kell erősíteni. Véget kell vetni az úgynevezett nagy koalíciónak, ahol a döntéseket öt férfi négy országból és két politikai táborból hozza meg. Ezen öt férfit emlékeztetni szeretném, hogy az Európai Parlamentnek 751 képviselője van, nyolc frakcióba tartoznak ők, és itt az ideje, hogy őket mind tiszteletben tartsák. Az én frakcióm és a 18 államban lévő választók azt akarják, hogy az EU vészjelzéseire választ adjunk, és megfelelő reformot, jelentőségteli reformot hajtsunk végre. Ez nem azt jelenti, hogy az EU-nak minden válaszsal rendelkeznie kell, sokkal inkább egy olyan reformra van szükség, amely Európát nagyjá tette régen, amelyek lehetőséget kínálnak az állampolgárok számára egy globalizált világban. A liberáli frakció nevében Verhofstadt frakcióvezető. Köszönöm, elnök úr. Ha jól ért, értettem az utolsó hozzászólást, a nacionalizmus és a populizmus forrása itt keresendő. Mi vagyunk a nacionalizmus és populizmus forrása. Hogyha megvédjük Európát, ha megvédjük az európai víziót, az európai civilizációt, akkor azt a vádat kapott, hogy te vagy a nacionalizmus, a protekcionizmus forrása. Ez nevetséges, kedves barátaim. Nevetséges. Egyrészt elég nagy problémával szembesülünk, ugyanis Kamal úrnak egy dologban igaza van, a nacionalista és populista valóság valóban jelen van, Európát a megoldásnak látják sokan. Weber úrnak igaza van, a fiatalok támogatják Európát. Másrészt viszont a lakosság nagy része már nem látja Európában a megoldást, és ez az igazi válság jelenleg Európában, ez a nemzedékek közötti megosztottság. Ugye fiatalok hisznek a jövőben, az európai jövőben másoknak viszont ezzel nagy problémái vannak. És miért vannak problémáik? Ezzel szembesüljünk, ezt, erre kérdezzünk rá, tehát nem a fiatalok, hanem a többiek. a unió helyzetéről szóló beszédben is szó volt erről. Olyan benyomásunk támad, ezek az emberek azt gondolják, hogy az ő életüket a megválasztott politikusok már nem tartják kézben, sem a nemzeti szinten, sem az EU szintjén terrorizmus, adóelkerülés, nemzetközi bűnözés, migráció, stb. Azt érzik az emberek, hogy ezek ellen nem védik meg őket. Sőt, azt látják, hogy a verseny, szabad kereskedelem, szabad piac, tisztességtelenség, egyenlőtlenség forrásával válik. Én azt gondolom, hogy a verseny, a szabadkereskedelem új lehetőségek tárháza, és a jövő felé az előre lépést, a progressziót jelenti. Ez az igazi probléma az európai kontinensen. Itt megosztottak a generációk. Vannak, akik nem tartják már kézben a sorsukat, az életüket, és úgy gondolják, hogy mi politikusok sem vagyunk vagyunk erre képesek, nem tudunk nekik segíteni a félelmeik leküzdésében. Ilyen környezetben a nacionalizmus, a populizmus nem csak Európában tör elő, ott van Trump úr, az USA-ban, más példák is, itt vannak a saját nacionalistáink és populistáink, Le Pen asszony, Demanson képviselőtársai, mindenki nem látok köztük különbséget. És aztán még egy dolog, hamis érzet. Ők úgy gondolják, hogy kerítésekkel, falakkal meg lehet oldani a problémákat, hogy a problémákat kizárhatjuk Európából, hogyha a falakat emelünk, megoldjuk a migrációs problémát, a klímaváltozás problémáját, minden problémát meg lehet oldani falakkal és kerítésekkel. Szerintem ez nem így van. A klímaváltozást hogy lehet kizárni a határainkon kívülre, ha fal falakkal, kerítésekkel. Hogyan lehet a terroristákat kizárni a határok mögé falakkal és kerítésekkel? Vagy mit kezdünk például az adóelkerüléssel, az offshore paradicsomokkal? Perc, supranacionális, nemzetek fölötti politikákkal és eszközökkel lehet csak a jövőben erre válaszokat adni. Ez is igaz, véleményem szerint, hogy az emberek félelmét ez a szakadás okozza. Tehát, hogy egyrészt itt van a globalizáció, globalizálódik a világ. Másrészt a demokratikus politikák eh, tulajdonképpen csak nemzeti, helyi szinten eh, léteznek. És ez az egyensúly hiány okozta szerintem 2008-ban a pénzügyi válságot. A piacok globálisak voltak, a politikák viszont nem. És itt találjuk meg Európa gyengeségét, amikor szembesül Putyinnal vagy Erdogánnal. És úgy gondolom, hogyha valóban eh, egy pozitív választ akarunk adni az emberek félelmére, és vissza akarjuk eh, nyerni azt, hogy kézbe, eh, biztosítani akarjuk, hogy kézbe tartsák ismét az életüket, akkor európai megoldásokra, európai kapacitásokra van minél gyorsabban szükség. És itt a nemzeti politikák kiegészít, kiegészítik az európai politikákat. Egy szóval mondhatjuk azt, hogy Európa nem a forrás a, az kontrollálatlan globalizációnak, hanem éppen azt képes kézben tartani, és a nacionalizmus az a rákos daganat, ami ellen küzdenünk kell. Véleményem szerint jó elemzésre van szükség. Reagált erre egy sor konkrét javaslattal. Három nagyon fontos javaslatot látok ezek között. Először is az Európai Védelmi Unió. Igen, végül is ez már, Juncker úr, ez a harmadik kísérlet erre. Először 54-ben, amikor a francia közgyűlés utasította ezt el, most már térjünk erre vissza, a franciák remélem nem követik el ismét az 54-es hibát. Azután 2003 második kísérlet, az is elbukott. És most eh, nagyon örülök, hogy eh, a magyar és a lengyel kormány állt elő ismét ezzel a javaslattal. Jó, persze, csináljuk meg. Legyünk őszinték egymással. Az amerikaiak továbbra nem akarnak felelősséget vállalni az, azért, ami a mi szomszédságunkban történik. Ezt nekünk kell megtenni. Másodszorban minden bizonyal, hogyha Trumpot megválasztják, akkor semmi illúzióm nem lesz ezzel kapcsolatban, hogy az amerikaiak mit akarnak értünk megtenni. Másodszorban jó kormányzás az euró kapcsán, a gazdaságban. Nos, Gianni, legyünk őszinték, a stabilitási növekedési paktum, ugye ezt alkalmaztuk, aztán Gianni feláll és azt mondja, hogy nem, ez nem így van. De mi a valóság? Franciaországban azért Vilpier úr, problémák vannak a stabilitási paktum alkalmazásával, a németek nagyon büszkék, hogy igen, itt a stabilitási paktumot kell végrehajtani. Juncker úr, én arra biztatom önt, hogy lépjenek előre az öt elnök jelentést a miniszterekkel, a pénzügyminiszterekkel, az eurózónában próbálják meg a konvergenci irányába tett lépéseket tovább tenni, mert ebben a formában a stabilitási pakton nem működik, így elveszítjük minden hitelünket a külvilág felé ha nem változtatunk. És végül a közös migrációs és menekültügyi politika. Van lehetőségünk arra, hogy létrehozzuk ezt a közös rendszert. Elég bátrak vagyunk. Szerintem a környezet most alkalmas erre. Nézzük, nézzük meg, a, vegyük elő a Brexitet. A Brexit nem ö, felelősség vagy kötelezettség, hanem egy lehetőség, hogy miért nem lehetőség, tehát nem teher, hanem lehetőség. Azért, mert a brit kormány sikeresen akarja lebonyolítani a Brexitet, és ez fair, igen, ez a feladatuk is. De mi a mi feladatunk? A mi feladatunk és felelősségünk az, hogy a Brexitből sikertörténetet kovácsoljunk Európa számára, az európai emberek számára és igenis van lehetőség arra, hogy befejezzük az intézmények köz, működésének ezt a drámai bonyolítottságát. Tehát a Brexit nem egy menedzsment kérdés, ez nem bosszú, nem ez a politika. Az én véleményem szerint ez a Nagy-Britannia és Európa közötti megalapozott szilárd kapcsolatok kérdése, és erről is több hogyan akarunk, milyen európai akarót akarunk mi magunknak a jövőben? Ez forog kockán. Ezért ma itt az üzenetem nagyon világos, és itt be is fogom fejezni. A Lamans mindkét partjánkkal hagyjuk abba ezt a kollektív egymásra mutogatást, a megosztottságot, használjuk ki ezt a lehetőséget. Ne gyilkoljunk meg ezzel Európát, ahogy néhányan itt talán javasolják, hanem találjuk fel újra Európát. Köszönöm. Setz dich ruhig wieder hin. Ich habe das gesehen. Láttam, láttam. Nyugodtan leülhetnek. Betten képviselő, Ferhofstadt úr, azon képviselő csoportba tartozik, aki mindig azon panaszkodnak, hogy túllépik az időt, de ugyanakkor most egy kérdést intéz önhöz, tehát tessék, Betten úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ferhofstadt úr, először is gratulálni szeretnék az új kinevezéséhez, hogy a parlament nevében ön a Brexit tárgyalásokat eh, követi majd nyomon. Figyelek mindig arra, amit mond, logikusan és konzisztensen fogalmaz, hogy Európa hogyan lépjen előre. Pontosan tudjuk, hogy mi fog történni, és hogy mi miért történt. Egyetérte velem abban, hogy Nagy-Britanniának a lehető leggyorsabban kell kilépni az Európai Unióból az 50-es cikk egy hosszú folyamatot indít el, tehát minél gyorsabban kilépjünk ki, azért, hogy önök végezhessék a munkájukat, mi meg a saját életünk alatt érhessünk. Egyéb iránt írtam egy kis könyvet arról, hogy hogyan lehet a leggyorsabban kilépni, tehát egyetérte velem. Bye. Először is köszönöm szépen eh, képviselőtársam pozitív értékelését a kinevezésemet illetően. Válaszom pedig az igen. Herr úr egy eh, ügyrendi felvetéssel élt. Köszönöm szépen. Schulz úr, meg szeretném kérdezni, hogy hogyan eh, jár el az idővel, megtapasztaltam, hogy 5-10 másodperc miért csöngetett, de itt most már több perces idő túllépés történt, tehát üdvözölném, hogyha mindenkivel így bánna. Köszönöm. Herr Sulik, nem tudom, hogy milyen gyakran van a plenárison, Általában azonban azért bírálnak, mert nem tartom be az időt. Ön, az ön esetében is természetesen nagy vonalú leszek, hiszen meg vagyok róla győződve, hogy egy ilyen vitában a frakció vezetőket, akik több mint 200, mint Weber úr, vagy Piteló, mint 180 képviselő, vagy Ferhofstadt úr, aki 80 képviselő nevében szól, biztos, hogy pár perccel többet kaphat, és ez minden frakcióra vonatkozik. Az ilyen viták során is vonuló vagyok, ahogyan Címer és Harms asszonyok is mindig megtapasztalhatták. És ilyen módon már meg is adom Címer asszonynak a szót, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy előre bejelentette, hogy egy nagyvonalú lesz. Hát ezt félreértette azért képviselőtársam. Döntenünk kell. Arról van-e szó, hogy a státuszkvót megőrizzük, és a téves konstrukciót mű, működtessük, és így csődöt mondjunk, vagy pedig egy új, demokratikus és szociális Európai Uniót akarunk építeni? Ez az a kérdés, amelyet fel kell tennünk. Mi úgy gondoljuk, hogy az európai épületet alapvetően szanálni kell, és nem csak a le pattogzott vakolatot kell vissza, visszarakni. Lakhatóvá kell tenni az európai közös házat az állampolgárok által, lakhatóvá kell tenni a fenntartható növekedéssel, a biztonságos környezettel, a munkahelyekkel, a jövő perspektívájával a fiatal generációnak, de persze az időskori szegénység vagy a hajléktalanság elleni harccal e területeken túl keveset teszünk. És bizony nem hisszük már, hogyha parlamentben vagy máshol az ígéretek tűzijátékával akarnak elvakítani bennünket, hiszen ez idáig senki nem mondta el világosan, hogy az Európai Unió idáigé receptje, hogy a globális versenyképességre koncentráljon, hogy ez a stratégia mindig az állampolgárok kárára válik, akik egyre nagyobb adósságterhet görgetnek maguk előtt, akik a nemzeti költségvetések csökkentését kell, hogy elviseljék, akik a közszolgáltatások megnyírbálásával küzdködnek. Hogyha ezen nem változtatunk, hogyha az Európai Unió ezen irányultságán és perspektíváján nem változtatunk, akkor a kutya a saját farkába fog haladni, egy belső körben fogunk forogni, hiszen nem tudunk szociális Európáról beszélni. Akkor, hogyha folyamatosan a rugalmasságot hangsúlyozzuk a munkaerőpiacon, hogy akarjuk a munkanélküliséget megváltoztatni? Erre kell konkrét választ látni. Hogyha tehát feltesszük a kérdést, hogy miért terjed a nacionalizmus, miért révednek egyre inkább a tagállamok a saját nacionalista bűvkörükbe, akkor a választ itt találjuk meg. Mit tesznek a kormányok? hiszen a kormányok gyakran a nemzeti politizálást erősítik meg, a jobboldali populizmusok és a jobboldali nacionalisták az Európai Unió alapját akarják megszüntetni, és egy ilyen patchworké akarják változtatni. Ez az egyik legnagyobb veszély, amelyel szembenézünk, és úgy látom, hogy nem nagyon tudjuk a választ. Én azonban két választ adnék. Az egyik igazán demokratizáljuk az uniót, az a javaslat, hogy bizottsági tagok a biztosokat válasszák meg, nem elegendő. Nézzék meg, hogy milyen felelősséggel rendelkeznek önök, mint biztos, mint bizottság, és milyen lehetőséggel rendelkezik az európai polgári kezdeményezés. Nem, igazi demokratikus alapokat kell teremteni, és nem beszélt arról bizottsági elnökül, hogy hogyan akarja ezt kiépíteni az állampolgárokkal közösen. Ugyanakkor a kérdéseket a tanácshoz is kell intéznünk, de azt is látni kell, hogy az ön elődje Barózó úr hozzájárult ahhoz, hogy arra a kérdésről, hogy ki irányítja az Európai Uniót, sok állampolgár azt mondja, hogy hát a lobbisták, nem a demokratikusan megválasztott képviselők. Az ilyen viselkedés árt az ön mai bizottságának is. Nem elegendő persze azt mondani, hogy Barózó lobbisták eh, szálláscsinálója volt, eh, hanem valóban tenni kell valamit, eh, kapcsolja be az állampolgárokat a döntéshozatalban. Ne éljék meg az állampolgárok úgy, hogy rájuk kényszerítették a döntéseket, nem. A sok ma adott válasz ehm, felszólításként értelmezendő. De hát többször beszélt arról, hogy felszólítom a beszédében, de kit szólít fel? Nekünk is kell valamit tenni, az állampolgároknak is, a bizottságnak is. A címerasszony kérem fejezze be. Nos, most a Brexit szavazás után Nagy-Britannia kilép, és ezáltal valami jobban megvalósítható, mint korábban miért nem beszélt a közös munkaerő munkanélküli biztosításról? Miért nem beszélt a közös európai minimál bérről? Ezek azok a kérdések, amelyeket fel kell tenni. Többet várunk öntől, konkrét megoldást várunk és ebben az esetben szívesen veszünk részt a vitában. Címer azt mondja, kérem, most már tényleg hagyja, mondja az elnök. Kérem ugyanakkor fejezzék be, hogy a baloldaliakat összemossák azokkal, akik, állít, akik kerítéseket építenek, a baloldaliak nem állnak ezen az oldalon. A zöld frakció nevében a frakcióvezető háromszázszony szól. Tisztelt elnök úr, az Európai Unió tisztelt polgárai! Az én frakciómban, akármiről is folyik a vita, az Európai Unió az elért vívmányokkal, eredményekkel és gyengeségekkel együtt van jelen. A gyengeségeket jobban meg kell ismernünk, és válaszolnunk kell a nacionalizmusra ugyanis itt az Európai Unióban 60 év alatt megtanultuk, hogy az érdekeinket közösen jobban tudjuk érvényesíteni, és az értékeinket jobban tudjuk érvényesíteni, hogy ez az Európai Unió számunkra a válasz, a, elismerem én is, hogy a globalizáció sok bizonytalanságot rejtő világára. Mogherini asszony és mások miért akarnak ugye, még több kompetenciát Brüsszelnek? Mindenre a megfelelő időben kell sort keríteni. Szerintem most mindenek előtt nem intézményi kérdésekről kell beszélnünk, hanem arról, hogy hogyan tudjuk visszanyerni az Európai Unióba, az intézményekbe vetett bizalmat konkrét cselekvésekkel tárgyalni eh, nem az Európai Unióról eh, kell, hanem a plurális, liberális eh, társadalommal és társadalomról, mert az elmúlt évek fejleményei során ez éri sok kihívást hol akarunk cselekedni annak érdekében, hogy az emberek újra bízhassanak a közös európai útban. Az elmúlt évben láttuk, hogy az emberek egy kis része, része, aki menekülni kényszerült, hozzánk jött mi is ez a globális probléma, a menekülés? Ugye homeopátikus adagokban kaptuk csak ezt, ezt látni kell. Az Európai Unióban mégis erősödött a polarizáció, ennek a témának a kapcsán ez felerősödött a polarizáció, de az én frakcióm és én továbbra is meg vagyok győződve, meg vagyok győződve arról, hogy az EU-s tagállamoknak nemzetközi kötelessége, hogy befogadják a menekülteket. Ennek a követelménynek jobban meg kell felelni minden országnak de hogyha Afrikára vagy Szíriára tekintünk, ugye imádkozom azért, hogy maradjon, tartson ki a fegyverszünet, de amit látunk, abból az is kiderül, hogy az Európai Unión kívül is sokkal többet kell tennünk. Az elmúlt év, ha össze akarnánk foglalni, megint csak mindent szőnyeg alá söpörünk. Afrikával kapcsolatos politikánk nincs rendben, nincs egységes bevándorlási politika. Az elmúlt években szembesültünk problémákkal, és hogyha ezek ellen nem teszünk semmit, akkor ezek a problémák még sokkal nagyobb drámaisággal fognak visszatérni. Sok minden elhangzott ma már. A szolidáris válasz mások szerencsétlenségére, hiszen ezt látjuk egyre inkább, E, hogyha befelé sem szolidáris az Európai Unió, akkor ezt hogy tudja kezelni, hiszen e, borzasztó nagy a jólétben a különbség az eu belül. Megmentjük a bankokat, de közben az iskolák, a kórházak az EU sok részén lepusztulnak a határok nem működnek, itt van a terror, nagyon sok minden okoz bizonytalanságot, és ezzel foglalkoznunk kell. Most itt Pozsony és a pozsonyi csúcs találkozó felé kapcsán mondom, egyedül ezt nem tudjuk megtenni, a válaszainkkal ne próbáljunk úgy tenni, mintha ez a kormányok, a tagállamok közreműködése nélkül működhetne. Juncker úr, a beruházási terv, amiről beszélt, ez jó, de e, túl kevés. A munkanélküliség a fiatalok körében e, igen, e, ez, hogy erre választ, a válasz az, hogy legyen interrail, Weber úr, hát igazán jónak tartom én az interrail, de nem ez a válasz. Igazságosság az adózásban, azután a stabilitási paktum problémáit megnézni, a munkanélküliséggel, a fiatalok munkanélküliségével összhangban, e, e, erről szól ez a történet az egyik nagy zöld jövőbeni projekt a Klímaunió. Hogyha nem ratifikáljuk gyorsan a Párizsi megállapodást, a, és a hatékonyságra, a megújulókra való nagy átállást nem visszük előre, ami nagyon beindíthatná a gazdaságot sok országban is, ami mindenkinek jó és hasznos, igen, de ezt, ezt konzekvensen végig kell gondolni. Eh, hölgyeim és mi zöldek mindig készen állunk arra, hogy az Európai Unió nagy eredményeit a fogyasztóvédelemben, a klímavédelemben, különösen az adatvédelemben, ezeket az eredményeket megvédjük hogy mit várunk el, és Juncker úr azt hiszem ezt ön és a bizottsága nagyon komolyan kell, hogy vegye. Hogyha ezeket a vívmányokat eh, a CETA és a TTIP eh, tárgyalása kapcsán nem veszik komolyan, nem akarják, nem védik meg, és nem hajlandók tovább fejleszteni, akkor elveszítik eh, a polgárok bizalmát, és ez nyilván nem fog önnek tetszeni. Köszönöm a figyelmüket. Az FDD frakció nevében Farázs úr a szó. Köszönöm. Éves gyakorlat ez az unió értékelő beszéd, ezt az ön elődje kezdte el, Barroso úr kezdte el. Gratuláljunk Barroso úrnak, kérem itt a kollégákat, hiszen nagyon jól fizető állást kapott a Goldman Sachsnál. Remek dolog ez, ugyebár? Juncker úr, nyilvánvalóan önne is majd hasonló sors vár végighallgattam a beszédjét, és azt mondhatom csak, hogy örülök annak, hogy a Brexit eh, eh, győzedelmeskedett. A szokásos receptet láthat, vagy hallhattuk az imént, több Európára van szükség. És ez most több katonaságot is jelent, közös európai hadsereg, közös védelem. Az emberek itt azt mondják, hát az amerikaiak majd elmennek, egyedül kell megvédeni magunkat katonai struktúráinkkal nem tudom mi a helyzet a béke projekttel. Szerintem ez egy nagyon veszélyes lépés. Az ellenzéki pártok egyre többen vannak Európában, egyre népesebbek, egyre több egyre több ország mond a nemet Merkel asszony migráns kvótáira, és szerintem több népszavazás lesz itt még. De mi a Brexitet illeti? Valószínűleg igaza van, hiszen egyén kritizálta a brit kormányt. Igaza van, hogy ö, folytatni kell ezt, ki, végére kell járni a folyamatnak, és de ez megtörténik. Gondolkodjunk el, hogy kik az önök vállási ügyvédei. Guy Verhofstadtot nevezték ki, ő fog a parlament nevében tárgyalni. Nézzük csak meg ezt az épületet, hogyha ezt templomnak tekintjük, akkor Verhofstadt úr a főpap. Fanatikus Egyetlen igazi nacionalista van itt a teremben, ez pedig ön. Mert zászlóra, himnuszra ö, számít, ön az, ön, ön az igazi nacionalista. Azt hiszem, hogy ez gyakorlatilag háborús üzenet a tárgyalásokra vonatkozóan. Hogyha a dogmához ragaszkodik, tehát vámmentes, reciprok vámmentes hozzáférés a piacokhoz, a szabad mozgás megtartása, akkor azt hiszem, hogy soha nem lesz megegyezés. A WTO-val kapcsolatban sem. Ez annyira nem rossz nekünk, mert mégis jobb, mint, és olcsóbb, mint a jelenlegi megállapodás. De hogyha ott van a hogyha megnéz, de ez valószínűleg nagyon rosszat tenni a francia borászoknak és a német autógyárosoknak, hiszen velük a legnagyobb a kereskedelmük. Szerintem leginkább arra van szükség, hogy értelmes módon közelítsük meg ezt a problémát. A parlamentnek be kell látni, hogy hibát vétett, és szerintem be kell látni azt is, hogy az Egyesült Királyságnak kell vezetni ezt, ezt a tárgyalást. Äh, Az ELNE frakció nevében Löpen asszony kap szót. Juncker. Juncker úr! E, e, ennél, ennél szomorú beszédet rég hallottunk öntől, nincs semmiféle jövőkép. Az Európai Unió gyászbeszédét hallottuk. Euh, De azt hiszem, az talán sikeres volt, hogy ön a hőse az adóharcnak. Ez igazán szép volt. De valójában önök még semmit nem láttak, se nem hallottak, hiszen a népek Európában azt kérik, hogy függetlenedjenek, ezt nem hallották meg, nem látták meg. Kérem, olvassák el, hogy a népek mit szeretnének, ez az újságban meg van írva. Weber úr, hogyha tudni akar, hogy a fiatalok mit gondolnak, akkor olvass el az újságokat. Franciaországban, hazámban az általam vezetett mozgalom a fiatalok körében a legnagyobb párt. A Brexit egy tabut tört meg. A britek megmutatták, hogy igenis lehetséges az, hogy kilépjenek az EU-ból, ráadásul ez előnyükre is válik. A katasztrófa képek hazugságnak bizonyultak. Az Egyesült Királyság jól van. Igazából ez a sok hatás csak, csak plusz bizalmat jelentett az Egyesült Királyságnak. Úgyhogy gazdasági katasztrófára nem kell számítani. Az ön egyetlen receptje több Európa. Migr- migráció, mezőgazdaság, gazdaság, azt gondolja, hogy Európa majd megvéd minket. Nem hiszem, hogy ez így lesz, senki nem hisz ebben. Ez csak egy varázs recepte, mögötte nincs semmi. Ön az összes ön az összes büntetet szabadon hagyja, vagy bűncselekményt szabadon hagyja Európa szerte mozogni. Az iszlamizmus, a terrorizmus igazi veszély. Európa mitől véd meg minket? A biztonságtól? Európa déli részében destruktív volt a gazdaságpolitikai recept, ezzel csak megölték a gazdasági növekedést, nagyon sok vállalat tönkrement, és nagyon megnőtt a munkanélküliségi ráta. Akkor mitől véd meg minket Európa? A gazdagságtól? Az európai népek ellen, akarata ellenében több Európát szeretne. Juncker úr, a britekkel mit szeretne tenni? Ön, a, ahogy ön viszonyul a Brexithez, az nagyon nyugtalanító. Mitől véd meg minket Európa a szabadságtól, a demokráciától? Túl kell ezen lépni. A népeknek Európában jövőképre van szükségre, sorsra. Ez csak tagállami körben lehet ezt megtenni. Engedjék szabadon a népeket engedjék meg, hogy egymással fogjanak össze, úgy, ahogy szeretnének. Sokkal jobb lesz ez, mint hogyha Brüsszelen keresztül történik. Legyen végre demokrata, hagyja, hogy a népek egyedül döntsék el, mit szeretnének tenni. Frau Abgeordnete Le Pen, Le Pen asszony, Coburn képviselő egy kérdést intéz önhöz. Einverstanden? Madame Le Pen. Le Pen asszony. Ön a Frexitet szeretne? Tehát, hogy Franciaország kilépjen? Ezt szeretné a jövőben? Ezt szeretné elérni az elnöki kampánya alatt? Nagyon fontos, a demokráciát tiszteletben tartjuk, tartsuk. A népszavazás ezre kiváló módszer. Egyébként már négy éve mondom azt, hogy népszavazást rendeznék, hogy a franciák elmondhassák véleményüket arról, hogy a Franciaország kilépje, kilépjene az Európai Unióból. Das Wort hat jetzt die Fraktion. Most pedig Dodds képviselő függetlenek nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Egyesült Királyság választói június 23-án demokratikusan döntöttek, és ezután az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak egy kölcsönösen előnyös viszonyt kell kialakítania, amely az együttműködésen, a biztonságon és a prosperitáson alapul. Ez nem csak az Egyesült Királyság érdekeit szolgálja, hanem az Európai Unió érdekeit is. Mi vagyunk a világ ötödik legnagyobb gazdasága, mi vagyunk a német autók legnagyobb piaca, és a francia mezőgazdasági termékek legnagyobb átvevője. Európának szüksége van ránk, most új módon kell együttműködnünk annak érdekében, hogy mindenki ebből profitáljon. Az Egyesült Királyság népei nagy nép, nagy nemzete, de Európa a szövetségesünk. Ne ökölharcba végződjön ez a tárgyalás. Észak-Írország számára az Európai Unió lehetőséget és kihívásokat is jelent. A béke az Európai Unió segítségével is jött létre, és nem szabad lemondanunk arról az eredményről, amit elértünk, az előttünk álló években az ész, ország együtt kell, hogy működjön az ír köztársasággal. Az ír köztársaság jó példáját adja annak, illetve két terület jó példáját adja annak, hogy a demokrácia hogyan haladta meg a konfliktust és a terrort. Frau Kollegin Dotz, der Abgeordnete. Dodds asszony Tenok képviselő egy kérdést intéz önhöz. Elfogadja? Dodds Észak-Írország bölcsen a maradás mellett döntött, de sajnos az ország maradék része nem követte őket. Az Észak-Írország és Ír köztársaság közötti határ határt um, esélynek látja, de milyen esély lesz ez, hogyha ezen a határon megakad majd az áruk? Ez egy kemény határá válik. Hogyan lehet ezt a határt átjárhatóvá tenni a jövőben? Köszönöm szépen, Tenök úr, a kérdését. Észak-Írország valóban amellett szavazott, hogy maradjunk az, egy, az Egyesült, az EU-ban, de én büszke vagyok az, hogy az Egyesült Királyság állampolgára vagyok, és az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy lépjünk ki, és tiszteletben tartom, és nagyra értékelem eh, honfitársaim döntését. Észak-Írországban az Egyesült Királyság egyetlen azon része lesz, amelynek szárazföldi határa van, illetve lesz egy eh, európai tagállammal, és ez egy hatalmas kihívást jelent majd. Én bizakodó vagyok, hogy sikerül majd a közös eh, közös eh, utazási térséget megteremteni, és sikerül majd a határt úgy ellenőrizni és üzemeltetni, hogy ne akadályozzuk meg a forgalmat a határon. Köszönöm. Tots asszony, most pedig Korcsok miniszter kapszott tanács nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Általában azért szoktam itt felszólalni, hogy a tanácsot képviseljem. Most nem vagyok ebben a helyzetben, hogy ezt tegyem, hiszen annak alapján, amit eh, Juncker bizottsági elnök eh, elmondott a eh, bizottság következő évekre szóló terveiről, hát ez minden még messze van, és most vagyunk Szlovákia soros elnök, de köszönjük ezt a pozitív felvázolt programot abban a megtiszteltetésben van részem, hogy itt lehetek a szlovák soros elnökség képviseletében, amikor a bizottsági elnök elmondta az unió helyzetéről szóló beszédét. Nyilvánvaló, az elnökség tisztában van azzal, hogy sürgős lépéseket kell tennünk, hogy válaszokat adjunk az EU térő kihívásokra. Gondolom nem kell hosszasan beszélnem arról, ami nyilvánvaló, és ami először történt az Unió történetében. Nagyon nagy a bizonytalanság, és ezt kezelni kell. Mert ha nem tesszük, az EU lesz az első áldozata a populizmusnak. Egyetértek Juncker elnökkel, a populizmus nem old meg, hanem kreál problémákat. Meghallgattam, amit Juncker elnök mondott, és a szlovák elnökség ezt csak megerősíteni tudja. Jó elvekre alapoztuk a prioritásainkat kézzelfogható eredményeket akarunk, ha az emberekre koncentrálunk, meg akarjuk állítani a széttöredezettséget. Sokan beszéltek arról, hogy sor kerül mm, Pozsonyban pénteken az állam és kormányfők csúcs találkozójára. Most milyen elgondolás húzódik meg emögött? Nagyon egyszerűen. Júniusban találkoztak utoljára a vezetők, utána jött a mm, referendum Nagy-Britanniában, és most őszintén kell tudniuk beszélni az unió helyzetéről, arról, hogy az Egyesült Államokban történtekre hogyan tudunk jó választ adni. Ez a, a vita során eltérő nézeteknek is hangot adnak, de nem kell félnünk ettől. Régóta esedékes egy ilyen beható eszmecsere, hogy közös nevezőt, közös alapokat kell találni a jövőbeni válaszokhoz, és ez, ehhez pozsonyi találkozó egy hozzáadott értéket fog jelenteni. Később majd indul a folyamat, amikor a római szerződés 60. évfordulóját ünnepeljük, Három olyan terület van, amire koncentrálhatunk a következő hónapokban. Az első ilyen kérdés a migráció. Köszönöm Jönker elnök, hogy a szlovák elnökséget felszólított arra, hogy mi is dolgozzunk olyan megoldásokon, amelyek segíthetnek leküzdeni néhány ország fel menekülteket befogadás, menekültek befogadását, elutasító magatartását, és ehelyett a szolidaritást próbáljuk erősíteni. A külső biztonság eh, természetesen szintén nagyon fontos, eh, a külső határok védelme, és szeretnénk végül is jobban kommunikálni az Európai Unióban és kifelé, erről is beszélt Juncker elnök. És végül, elnök úr, ahhoz, hogy kézzelfogható eredmények legyenek, és minél többet meg tudjunk valósítani, Mindennek alapja szerintünk az intézményközi megállapodás. Ez az első pont, amit majd megvitatunk azon szándék nyilatkozat kapcsán, amit ön elnök úr ma adott át Ficó miniszterelnöknek, és lesz egy közös nyilatkozat, az Európai Bizottság és a Parlament közös nyilatkozata a jogalkotási prioritásokról. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmüket. A következő hozzászóló Rajl képviselő a néppárt eh, frakció képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy elgondolkoztatott minket a bizottság elnöke arról, hogy az európai projektnek mik az alapjai. Pontosan felírtam, hogy mik azok a nehézségek, amelyekkel szembesülünk. És a válasz nagyon konkrétan csak az lehet, olyan projektek, amikkel megvalósítjuk, a, amit akarunk. Most egy kicsit konkrétabban. A populisták szemben csak az segít, hogyha mi hitelesek vagyunk. Hitelesek pedig mindenek előtt úgy lehetünk, hogyha bebizonyítjuk, hogy a saját szabályokat, a saját jogszabályokat betartjuk. És ezért kollégák, szocialista kollégák, ehhez az is hozzá tartozik, hogy a stabilitási paktum rendelkezéseit betartjuk, és ne változtassuk ezt hetente. Ha valamit közöp sem megállapodtunk, az, az szabály, és azt be kell tartani, ezért a bizottság az illetékes. Másosorban populisták ellen álláspontokat kell kialakítani, saját álláspontot, nem csak velük sodródni, így lehet hitelessé válni. A TTIP, a SETA, a többi megállapodás, nem a mi feladatunk arról gondoskodni, hogy az ebben helyesen tett felismeréseket mi oldjuk meg. A megoldások mindig konkrétak és gyakorlatiasak kell, hogy legyenek. Például a biztonsági igény az emberekben, ez jogos, mit teszünk ez ügyben, vagy az adatcsere kapcsán, mit teszünk a beutazás, kiutazás, vagy a külső határok erősítése kapcsán, vagy a védelmi politikában. Itt nem nagy modellekre van szükség, hanem egész konkrét lépésekre. Inkább két kis lépésre, de helyesre, mint hogy állandóan csak eh, preskriptív módon álljunk ehhez hozzá. És végül eh, itt nem csak pénzre van szükség, hanem meg kell teremteni a feltételeit is annak, hogy új vállalkozások jöjjenek létre. És itt Európában mindenütt nagyon nagy igény van a cselekvésre. Kevesebb szabály, és nem kell minden részletkérdést szabályozni. Most pedig Rodríguez asszony, a szocialista frakció nevében szépen. Tisztelt elnök úr! Európának továbbra is meg kell mutatnia az európai polgároknak, hogy keretek között tudja az életüket a globalizált világban javítani, és igaz európai megoldásokra van szükség. Az beszédében nagyot lépett e felé a cél felé. De az európai Parlament nagyon az Európai Parlament is azon dolgozik, hogy egy pontosan ilyen értelmű dokumentumot fogadjon el. Nagyon fontos az, hogy a tanács is eredményeket szolgáltasson a posonyi tanácson. Az úti terv mellé nagyon fontos egy erőteljes szociális pillér. Azt kell elérnünk, hogy az összes európai polgár számíthasson a szociális normákra, a munka feltételekre és szociális védelemre. Megfelelő eszközök is kellenek ahhoz, hogy működőképesek legyenek ezek a normák. Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak ismételten a gazdasági konvergencia motorjává kell válnia. Úgy gondolom, hogy a gazdaság és monetáris unió elérését, elérésén munkálkodnia kell. Köszönöm szépen. Trebézius asszony következik az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt eh, bizottsági elnök úr, nem akarok udvariatlan lenni, de ön öreg, ön fáradt és elhasznált. Azt az EU-t képviseli, amely éppen csődöt mond. És mit tesz? újton újra a korábbi kijelentéseit ismételget, és sajnos semmi újat nem lehet öntől várni, mint azt, hogy a gyakran maga által létrehozott problémákat kezelje, bár egy-két jó kezdeményezésről beszámolt. Az Európai Uniót súlyos válságban látom, itt az euróválság továbbra is, és ennek komoly gazdasági kihatásai vannak. Hatalmas Dél-Európában az ifjúság, munkanélküliség, a migrációs krízis, a Brexit, a terrorizmus, hogy csak soroljam ezeket, és az EU-nak nincsen megnyugtató válasz ezekre a problémákra azt mondja, hogy jobban el akarja magyarázni a politikát. Nem jobban kell elmagyarázni, jobb politikát kell folytatni. Az EU-t meg kell reformálni, mégpedig alapvetően, hogyha azt akarjuk, hogy ez az EU nem mondjon csődöt a jövőben, és ha igazi válaszokat akarunk adni a gyermekeinknek a jövőben. Azt gondolom, hogy nem éppen Ferhofstadt úr az úgynevezett liberálisok részéről kellene, hogy képviseljen bennünket, legalábbis szívesen szavaztam volna arról, hogy ő képviselje a Brexit tárgyalásokat, hiszen ő példátlan módon a centralizmust képviseli. Ön az Európa alakártot elutasítja, én pedig azt gondolom, hogy az Európa alakárt megoldás lehet a jövő számára. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE NGL nevében Ferrera képviselő kap Köszönöm szépen, elnök úr, Herr Juncker, Juncker úr. A Business Europe, a munkavállalók szövetség, munkáltatók szövetsége egy anyagot készített elő a pozsonyi csúcsra. Miről van itt szó? az európai nagy tőke megfogalmazásairól van szó, ezt akarják lenyomni a választók torkán. Az Európai Unió és az intézményei pedig az ő zenéjük szerint táncolnak. Az emberek, az emberek ugyanakkor kezükbe akarják venni a saját jogukat, a bérükért harcolnak, a szolidaritás szellemében a zsarolás ellen mennek az utcára Európa meg kell, hogy új, újuljon, de Juncker, um, Barózó, a Goldman Sachs és a LuxLeaks Európája nem lehet a megoldás. A nagy többség uh, Európában nem ezt a politikát akarja. Köszönöm szépen, Houston képviselő zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Az EU nem tökéletes, Juncker úr ezt elfogadja, de örülök azoknak a kezdeményezéseknek, amiket említett, a kihívásokra reagálni kell, például a munkahelyeket kell létrehozni, a konnektivitást és a szociális igazságoságot kell megvalósítani. Juncker úr azt is mondta, hogy az EU-nak föl kell ruházni az európai polgárokat bizonyos jogokkal és szolidaritással. Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót. Nos, Jelenleg Skóciában az összes párt azon dolgozik, hogy megvédje Skócia helyzetét, hogy továbbra is hozzáférhessünk a egységes belső piachoz. Az Egyesült Királyság kormányával is tárgyalunk, hiszen Skóciának demokratikus joga az, hogy tárgyalási csapatot alakíthasson ki. Remélem, hogy a bizottság, a tanács és a parlament kreatív megoldásokra, és nyitott lesz, hogy a, a skót nép demokratikus akaratát megvédjék. Ez lenne a szolidaritás. Köszönöm szépen, FDD. Frakció következik, Ferraras. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. <laughs> Egy évvel ezelőtt Juncker úr azt mondta, hogy az, EU, hogy az Európai Unióból csak Európa és az Unió hiányzik. Azt hiszem, ez ma is nagyon igaz, európai, az ideális Európáról beszélt, szolidaritásról, a polgárok reakcióiról. Azt gondolom, hogy Európa modellje még a jelenlegi Európától még nagyon messze van ez a modell. A bankok megmentésében hatékonyak voltak, de például a migránsválságban nem voltak hatékonyak, vagy azt sem sikerült elérni, hogy minden tagállamban megvalósuljon a gazdasági növekedés. Az Európai Unióról úgy gondolkodnak az emberek, ahol a technokraták, a lobbisták, és az elit döntenek a legfontosabb kérdésekben. Ők döntik el a megszorításokat, ők nyomják el a, a szuverenitást és a népek akaratát, ők teszik tönkre a szociális helyzetet, illetve a munkaerőpiacot is ők teszik tönkre, ők hozzák létre a szegénységet, illetve a szociális szövetségeket is ők rontják el az emberek jogai, a közjogok, a közjavak, ez kell, hogy ezek kellenek, hogy az európai szakpolitikák középpontjában állnak. Ha nem így lesz, akkor az európaiak nemet fognak mondani Európára. Köszönöm, Salvini úr következik. Ma, farsa. Köszönöm, ez a sokadik, ez a sokadik eh, ilyen beszéd, rendkívül sokan haltak meg a földközi tengeren, több tíz millió munkanélkülünk van, de mindez a populisták és a nacionalisták hibája. Szerintem jó lenne, hogy elmenne egy jó szakorvoshoz. 500 millió európai fél az iszlám terrorizmustól. Ezt ezt bizony nagyon sok millióval, nagyon sok millióval támogatjuk. Az Olaszországba érkező szállítmányok a terroristák zsebében landolnak. És nagyon sok millió munkahely megszűnik. Törökországnak pénzt adnak, viszont tőlük cserébe semmit nem kapunk. Egyre a nép harag a magyar kormány, vagy a lengyel kormány, demokratikusan megváltoztott kormány, ellenük miért hangolják a közvéleményt, én támogatom őket. Vagy ott van az euró. Szerintem több EU-s értékelő beszédet nem fog itt mondani, mert valószínűleg a mert az Európai Unió népei populist, populista szempontból és nacionalista szempontból kezdenek felébredni. Köszönöm. Zoneborn független képviselő kapszót. Köszönöm szépen, főnök. Az EU megváltozott. Amikor a mandátumomat megkezdtem, egy erős mag Európa mellett akartam küzdeni 27 szatelita állammal. Ez a szám azonban már a csökkent a Brexit után, és a magyarok várható kizárása után amellett érvelek, hogy az íreket <laughs> zárjuk ki. Egy olyan kormány, amely nem hajlandó az Apple adóbefizetését befogadni, olyan benyomást kelthet, hogy a koncernek Európájáról és nem az állampolgárok Európájáról van szó. Ezért felszólítom az ír kormányt, Dear Mr. President of Ireland, igen, tisztelt ír elnök úr, hogyha még mindig úgy gondolja, hogy az Apple munkahelyeket fog teremteni Írországban, felejtse ezt el. Az Apple-nek csak egy munkája volt, de ő meghal, egy munkahelye volt, ő viszont nem fog visszatérni. Tehát javaslatom, az take the money and run, fogja a pénzt és szaladjon, 13 millió, milliárd euróból sok-sok iPhone-t lehet vásárolni, és ez sok adóbevétel <laughs> biztosít. Írország számára, amelyből újabb iPhone-okat vásárolhatnak. Ez egy win-win-win helyzet. Gondolja végig egy jó üveg uh, viszkivel. És Juncker úr, kérem Öttinger digitális biztosát kérem, hogy hib, parancsolja meg neki, hogy 90 percente kapcsolódjon a német hálózatba, ez nagy életképesé tenni a roaming javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen Zoneborn úr a beszédét, és köszönöm azt is, hogy azt mondta nekem, hogy sef, hogy főnök. Nagyon köszönöm, elismeri ezt, hogy én vagyok a főnök, egy ilyen tehetséges ember. Lewandowski úr. Köszönöm, elnök úr. Ma nem csenget ki a szokásos optimizmus az unió helyzetéről szóló beszédben, és ennek megvan az oka. Mi történik, az nem kedvező éppen a római szerződéssel kapcsolatos ünnepségekhez sem, itt inkább a populizmus erősödik, az idegen gyűlölet. És éppen ezért ezek megmérgezik a vitákat is. Nagyon sok a fenyegetés, a veszély. Sajnos ezeket most összekapcsolják a migrációval és a nyitott ajtók politikájával. Nigel Farage itt egy frakció vezető volt, de most már sok klónjával találkozunk sok más országban is. A biztonság külső és belső dimenziója, a határok védelme, a munkaerőpiac számos kihívással állunk szemben, és ezekre válaszokat kell adni. De az emberek azt kezdik gondolni, hogy a nemzetállamok tudják garantálni a biztonságot, akkor el fogjuk veszíteni ezt a csatát, mert ez egy illúzió, ez egy félrevezető gondolat. A pozsonyi csúcs találkozóra nagyon jó napi rendet állítottak össze a különbözőségek ellenére kell keresnünk közös nevezőt, és ez nem a legalacsonyabb szintű nevező kell, hogy legyen. Lewandowski úr, Jurek képviselő szeretne egy kérdést feltenni önnek. Parancsoljon. Nos, ön említette Juncker elnök beszédét, viszont semmit nem mondott a családokról és a családi jogokról, amely válság van. Itt van a demográciós válság, ami legalább olyan súlyos, mint a migrációs válság. Ön a populista, nem, miért, miért nem beszél ön a családról, mert oda a kötelezettségek is tartoznak? Nos, Juncker úr saját maga döntött arról, hogy mit mond, és szerintem egy nagyon megfelelő, helyes beszéd volt, adekvát válasz a mai helyzetre. Stanisev úr. Köszönöm, elnök úr. Juncker elnök úr, Nehéz feladat az Európai Uniót vezetni olyan ideg, időkben, amikor az elképzelhetetlen megtörténik. A Brexit, a szolidaritás hiánya a menekült és migrációs válság kapcsán csak tünetek. De ahhoz, hogy segítsünk az Európai Uniónak abban, hogy legyen, teremtsen perspektívát, a bajok gyökerékhez lehatolnunk. A Barózó Bizottság öt éve alatt a szociális Európa áldozatul esett a kizárólag a megszorításokat erőltető politikának. Juncker úr, amikor önt megválasztották a bizottság elnökének, ezt meg akarta változtatni. Azt mondta, hogy szociális három a sztenderdekre van szükség Európában. De ez még nem valósult meg. A szocialisták családja öntől és a bizottságtól azt várja, hogy vázoljon fel egy virágos úti tervet, amely egyensúlyozni tud a gazdaság szabadsága, a kezdeményezés és a nagyon egyértelmű szociális sztenderdek között egész Európában. Komolyan kell foglalkozni az Európai Unióban a fiatalok kérdésével. A mi pártcsaládunknak van egy világos terve a fiatalokról, négy világos pillérrel, foglalkoztatás, sokkal több pénzzel, ifjúsági garancia, itt nem hallottam kötelezettségvállalást, kultúra, oktatás, gyermekvédelem hogyha ezekért elkezd küzdeni, és ezeket megvalósítja, akkor jó esélye van annak, hogy Európában ismét erősödik a bizalom. Következő hozzászóló Cíle képviselője az LK, e LCR e nevében. Köszönöm. Az elmúlt, elkövetkezendő 12 hónapban mindenki szeretne valamit elérni magának, több nagyobb szociális védelem, erről beszélt, de a stabilitási paktumról semmit nem mondott. Beszélt arról, hogy az Egyesült Királyságnak mi hamarabb ki kell lépni az Európai Unióból, de fontosnak tartom, hogy itt az unión belül a szociális egyenlőtlenségeket kiküszöböljük. De nem csak egy országon belül kell ezt elérni, hanem egész Európán belül is, hiszen hogyha egy fiatal saját hazáján belül nem találja meg azt, azt amire számított, akkor elhagyja országát. Sajnos nem volt elég konkrét más projektekkel kapcsolatban sem. Az Egyesült Királyság nélkül kell magunkat megvédenünk, és az Egyesült Államok nélkül is. Oroszországról nem beszélt, csak arról beszélt, hogy a tejtermelőknek a kiesett profitot meg kell valahogyan fizetni. Arról nem, mond, nem mondott semmit, hogy a, hogy a határainkon agresszívan lépnek fel. Köszönöm, Matthias. Sr. Presidente, eh, Köszönöm szépen. Az Európai Uniót értékeljük, de jó lenne, hogyha konkrétumokat is mondanák, nem csak általánosságokban beszélnünk. A 2007-től kezdve a külső adósságunk csökkent, de Németországban viszont nőttek az egyenlőtlenségek. Németországnak, Németország számára mi nem tudunk megoldásokat adni, mert Németország, Németország. Franciaországban a helyzet egyáltalán nem jó, a deficit határt túllépték, és ez így lesz majd 2016-ban is. Franciaországnak se tudunk semmit mondani, Franciaország sem, Franciaország. Portugália nagyon-nagyon szigorú megszorításokon kellett, hogy átessem. A deficit miatt is Portugália számára ez egy nagyon fájdalmas folyamat, szörnyűséges eredménye van. De miért van különbség? Mert Portugália, Portugália máshogy bíráljuk el a tagállamokat. Ön említett ezt, de elnök úr, ez nem szégyenletes? Köszönöm, Lundgren úr. Köszönöm szépen. Az Unió elfogadhatatlan állapotban van, bármit is mond Juncker úr, az unió széthullóban van, és az állampolgárok bizalmát veszíti el folyamatosan. A legnagyobb bizalomvesztés tanúi Angliában voltunk, ezt mutatta a szavazás is. Minden jót kívánok a briteknek, akik kisorolnak eh, az Unióból, és eh, megszabadulnak az EU egyre nagyobb terhétől. Remélem, a Svédország az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat ápol majd. Juncker úr közös védelmet, közös katonaságra tesz javaslatot. Svédország mindig semleges ország volt. Ez pedig azt jelenti, hogy hiteles közvetítőként léphettünk fel különböző válságok során, ennek vége lenne egy ilyen katonai együttműködéssel. Értetlen az állampolgárok és az országok sajátosságaival szemben az EU maga a páciens és egész egyszerűen csak fájdalomcsillapítást kínálnak fel. Egy percben Vilimszki úr. Köszönöm szépen, igen tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Bizottság az elnöke személyével mutatja, hogy egzisztenciális válságban van. Azt mondanám, hogy katasztrofális helyzetben van. A britek azt mondták, goodbye, elhagyjuk az Európai Uniót. Ezen a héten a lengyeleket akarják elítélni egy többségi döntéssel. Luxemburgból azt halljuk, hogy a magyarokat zárják ki. Hát ez meg micsoda abszurditás, ami itt megjelenik. Emlékezzenek vissza néhány évvel ezelőtt, amikor a kontinensen barátság és együttműködés határozta meg a kapcsolatokat, amikor egymással közösen pozitívan tekintettünk a jövőbe. Mára a centralizációk során sok minden megváltozott, és veszekednek az országok egymással. Téves európolitikával, a menekült politika hibáival. Kérem, értsék meg a Nagy-Britannia referendum vészjelét, forduljunk el a brüsszeli diktátumtól, a centralizmustól, térjünk vissza a szubszidiaritáshoz, a szuverenitáshoz, a jogállamisághoz, és így újabb lendületet adjunk az e kontinensnek. Köszönöm, Lamassoure úr úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Végre az, e, végre az, végre az európai védelmi politika alapjait lefektetjük, ennek örülni kell. A bizottság elnöke említette, hogy a katonai védelem csupán eszköz megfelelő szakpolitika szolgálatában. Említette a szíriai konfliktust, én két másikat is felvetek majd. Oroszországgal kapcsolatban mi a külpolitikánk? A Minszki egyezményt nem az EU tárgyalta ki, hanem két tagállam, vagy Ukrajnán túl. A Kaukázuson a helyzet elég súlyos, vagy ott van a balti államok veszélyeztetettsége. Az orosz gáz, földgáz diplomáciájáról nem beszélünk itt Európában. 25 évvel a hidegháború vége óta nem tudunk egyhangon beszélni Moszkvával. Második példa Líbia. Líbia ismételten a migránsok egyes számú belépő útvonala lett, az iszlám milicisták is tevékenykednek az országban. Katar, az Egyesült Államok, az Emirátusok, Egyiptom részt vesz a különböző folyamatokban, de mit tesz az Európai Unió? A humanitárius akciókban részt veszünk ugyan a tengeren, de mások által hozott döntéseket mi csak elszenvedjük. Közös politika nélkül nem, tudjuk, nem tudjuk ezt megváltoztatni. Ha ezt nem változtatjuk meg, akkor együttesen semmit nem tehetünk. Köszönöm. Fleckenstein úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az beszédnek csak egy vetületét szeretném felidézni. Az uniós polgároknak joga van a biztonságra. Belső biztonságra és külső biztonságra egyaránt. Ezért Juncker úr, támogatom a javaslatait, hogy jobban működjenek együtt a titkosszolgálatok, közösebb védelmi politika, és legyen struktúrált együttműködés ezen a területen. De mindennek az eredménye nagyobb hatékonyság kell, hogy legyen, és nem sok plusz kiadás. Ezért mindez csak akkor valósulhat meg, hogyha a tagállamok készen állnak arra a szükséges plusz forrásokat rendelkezésre bocsájtani a külső határunk biztonsága, ellenőrzés, hogy tudjuk, hogy ki jön be és ki megy ki, igen, ezt elhanyagoltuk, többet kell tenni. De egy dolgot le kell szögezni. Ez nem lesz a menekültválság megoldása. Ez csak abban fog segíteni, hogy a e, menekültek e, szétosztásában e, jobban tudjunk teljesíteni. A menekültválságot csak akkor lehet megoldani, hogyha ezt minden régió komolyan veszi, hogyha komoly lesz a fejlesztési politika, és megakadályozzuk azt, hogy ezeket, ezeknek az embereknek menekülni kelljen, vagy elüldözzék őket mindenképpen hajlandók vagyunk ebbe az alapba befizetni. Másfél percben González eh, Pons úr. Juncker úr Európa rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt, merényletet hajtottak végre, eh, több tagállamban, Franciaországban, eh, Belgiumban is, egyre több a bevándorló, egy, a populizmus, a szkepticizmus, a munkanélküliség növekvőben van, egyre többen azt gondolják, hogy nem működik rendesen Európa. Ami igazán, igazából nem működik, az a tagállamok közötti szolidaritás. Szolidaritás nélkül nincs Európa, intézmények ugyan még lehetnek. A szolidaritás az oltás a nemzeti érdekek, vagy nacionalista érdekekkel szemben. A szolidaritással lehet elkerülni a háború. Weber úr, Juncker úr, a szolidaritás egy európai életmód, de ennek az is feltétele, hogy minden európai egyformán részesüljön ebben. Nagyon fontos az, hogy minden egyes tagállam eleget tegyen a kötelezett, egy, eleget tegyen a kötelezettségvállalásainak deficit szinten például. Nagyon fontos az is, hogy a keleti államok rádöbbenjenek arra, hogy a masszív bevándorlás közös probléma. Egységes gazdaságra van szükség, nem pedig 28 külön gazdaságra. Ez jelenti a szolidaritás. A szolidaritás azt is jelenti, hogy egy 28-ért és 28 egyért. A szolidaritás Európa. Európa az egyetlen hegységes jövője az európaiak számára. Éppen ezért gratulálok a beszédéhez. Támogatni fogom, én is önt, és országom is támogatni fogja önt. Köszönöm. Most pedig egy percben folyjon, asszony kapszót. Elnézést folyjon asszony, mielőtt megadnám a szót, egy kékkártyás kérdést intéztek González Ponc úrhoz. Elfogadja? 30 másodperc. Madam Senra. Senra asszony. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ponc úr, ön szerint normális az, hogy a spanyol kormány azt jelentette be, hogy újabb megszorító intézkedések lesznek a következő évben, hogy eleget tegyenek az EU-s kéréseknek? Ön szerint a spanyol állam legrászorultabbjaira nézve ez nem lesz katasztrofális? Köszönöm a kérdést. Spanyolország, ugye, hogy az összes tagállam kötelezettsége, hogy eleget tegyen a feladatainak egységes Európa, egységes gazdaság vagyunk, éppen ezért mindenkinek a feladatát el kellene látni. Nem hiszem, hogy Spanyolországot szankcionálnák, de, Euró, de Spanyolországnak be kell tartani azt, amit ígért. Fontos, hogy Spanyolország jó társ legyen. Köszönöm, most következik Fajon asszony. Bocsán. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizalmatlanság terjed csökkenőben az európai önazonosság. Sok európainak nem is volt európai azonossága, vagy elfeledkezett arról. Miért? Hát azért, mert túl sok politikus feledkezett meg az európai értékekről, azért, mert nem azonnal is határozottan válaszoltunk az alapjogok megsértésére az Európai Unión belül vagy kívül. Azért, mert nem kínálunk szociális Európát. A jövőképünk a szolidaritáson kell, hogy alakuljon a szociáldemokratikus gondolatokon, és nem a titkos megállapodásokon a biztonsági kihívásokra választ kell adnunk, de nem úgy, hogy az európai állampolgárok magánszféráját megsértjük. A szolidaritás csodálatos gondolat Juncker úr ez segíti a fiatalok integrációját is. Optimizmusra van szükségünk, hiszen a pessimizmus nem oldja meg a problémákat és mindenki, aki felelős, tisztában kell, hogy legyen, hogy milyen drámai pillanatok előtt állunk a következő időben. Köszönöm. Köszönöm, másfél percben pedig Cséze úr kap szót. Elnök asszony nagyon ö, pontos pillanatban, történelmi pillanatban tartotta meg a beszédét, hiszen a, a hosszú krízis után felsejlett a fény az alugut végén, és nagyon fontos eh, az a projekt, amelyet folytatunk, felelősséggel bírunk, eh, és a felelősséget vállalnunk is kell. Nap mint nap látjuk, hogy az állampolgárok elvesztik Európába vetett bizalmukat, eh, ugyanakkor ez, ezért öntől és a bizottságtól és a tanácstól egy minőségi ugrást kérünk, ambiciózusnak, konkrétnak és konkrét célokat kitűzőnek kell lenni, prioritásokat kell meghatározni a biztonság, a migráció és a megtakarítások védelme során meg kell védeni az európai ö, külső határokat, elnök úr, de ugyanakkor meg kell erősíteni a közös e- hadsereget, és egy közös külpolitikát kell folytatni. Erre van szükség, és ö, <clears throat> a elmúlt években, évtizedekben ö, az elmúlt 60 évben közösen a békében éltünk, és ezt meg kell őrizni. Az Európa a munkanélküliség 20%-os, de az én országomban az ifjúsági munkanélküliség 40%-os. Ugyanakkor a beruházási terv az első eredményeket is meghozza. Háromszorozzuk meg ezt a tervet, ne kétszerezzük, háromszorozzuk meg, elnök úr, növeljük a foglalkoztatást. A megtakarításokat meg kell őrizni, garantálni kell a Bélin kiket szolgálta takarékoskodókat, vagy pedig az állampolgárokat. Nem ö, szabad túl nagyokat előrelépni, nem ö, ér semmit a hármas csúcs, mindenkit be kell vonni, határozottan fel kell lépni, elnök úr. Köszönöm, Famberem taszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, azzal kezdeném, hogy pozitív javaslatokat fogok tenni. Ezt nagyon fontosnak tartjuk a frakciónk nevében. Nincs értelme most itt kollektív depresszióba zuhanni a Brexit után. Előre kell mennünk, és a hatásköreinket teljesen ki kell használni, hogy konkrét válaszokat tudjunk e- adni az előttünk álló kihívásokra. Én azt mondta, hogy Európa nincs, nem elég szociális akkor ne csodálkozzunk, hogy ezt az egész frakció ezzel egyetért. Kérjük, megoldásokat kell adni a szociális dömpingre, a ifjúsági munkanélküliségre. Ez utóbbi különösen fontos, mert a fiatalság támogatja az európai projektet, és támogat egy másfajta gazdaságot. És itt egy kicsit kritiká bírálnám önt, egy hosszú listát sorolt itt fel, de az átállása a gazdaságnak az ipar kapcsán is lehetséges egy más ipar, amely új munkahelyet terem, de ez már egy más gazdaság kell, hogy legyen. Ebbe pedig investálni kell, beruházásokra van szükség a gazdaság átállításához. Köszönöm.

Mr. úr, van egy kékkártyás kérdés önhöz. Jutsecsi képviselőtől elfogadja? Parancsoljon.

Elnök az, hogy nem hallottam semmilyen kérdést. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Thomas asszony egy percben. Köszönöm szépen. Nincs szerelem, csak a szerelemnek bizonyítéka van. Ez egy francia idézet volt. Azt gondolom, hogy ennél sokkal többre van szükség, mint amit Juncker úr elmondott, bizonyítékokra. Az európai szociális férjéről beszélt, Sajnos az európai emberek ebben már nem nagyon hisznek, ez nem olyan meglepő. Azt is említette, hogy az európai jogszabály tervezetek 80%-át blokkolták. Nincsenek meg a költségvetési eszközeink, egész egyszerűen nem tudunk finanszírozást szerezni a legtöbb politikához, szakpolitikához. Azt szeretnénk, hogyha az önök politikai elképzeléseit kísérne, kísérné megfelelő finanszír, finanszírozás. Ez tükröződne a több éves pénzügyi terben, illetve a 2017-es költségvetésben. Minden egyes politikai döntésnek, amit például ma bejelentett, azokat a döntéseknek a védelemről, vagy a határvédelemről, ezeket új költségvetési forrásoknak kell kísérnie. Annak nincs értelme, hogy a, például a kutatás alól kihúzzuk a szőnyeget, elvegyük a finanszírozást. Azt várjuk önöktől, hogy finanszírozzák azt, amit bejelentenek, például az ifjúsági garanciát. A bizottság azt mondta erre vonatkozóan, hogy 2017-ben nulla európát kap a költségvetésben. Elnézést kérek, asszonyom, de lejárt a hozzászólási ideje. Amit mi várunk, mondja tovább Tomá asszony, az az, hogy újabb saját források legyenek, és olyan javaslatra van szükség, ami mindenki számára megfelel, és a parlamenttel és minden egyes tagállammal erről vitát kell folytatni. Elnézést, hogy túléptem az időt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A parlament elnöke azt mondta, hogy adjak némi rugalmasságot, ezért engedtem tovább beszélni. Most Rangel képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt bizottsági elnök úr! Először is szeretnék gratulálni önnek a beszédéhez. A legfontosabb témákat, az Európai Unió prioritásait elmondta, valamint azokról a konkrét intézkedésekről is beszélt, amelyek fontosak. Ugyanakkor lenne egy kérdés, amit felkívánok tenni önnek. Rendkívül aggaszt minket az euroszkepticizmus és a populista irányvonalak. Az lenne a kérdésem, hogy mi történik azokkal a plegykákkal, amelyeket a különböző intézmények folyosóin hallunk, amelyek arról szólnak, hogy a strukturális alapokat el fogják vágni Spanyolország és Portugália irányába. Azon országok irányába, amelyek óriási áldozatokat hoztak, és úgy gondolom, hogy ezeket az áldozatokat nem lehet ilyetén módon szankcionálni. A kérdésem az, hogy mi történik majd Portugáliával és Spanyolországgal, mit mondok én a portugál polgároknak, az iparképviselőinek, az egyetemi hallgatóknak, akik ezektől az alapoktól függenek attól tartok, hogyha elvágják ezeket a forrásokat, akkor további euroszkeptikusokat szül ez majd Spanyolországban és Portugáliában. Köszönöm szépen, Holzer képviselő egy percben. Keinem guten Zustand. Az Európai Unió nincs jó állapotban, de ez nem akar arra, hogy kárörömmel nézzünk felé. Egyesek itt el sem tudják rejteni a kárörmüket, már pedig ha destruktívak vagyunk, akkor nem oldjuk meg a problémákat. A problémákra kell koncentrálni, a nehézségeket, problémákat kell megoldani. Európa mindig akkor nőtt és lett jobb, amikor szembe ment és megoldotta a problémákat. A recesszió, a munkanélküliség, a menekült válság egyszerre talán tényleg sok. De tekintsünk előre. Nagyon jónak tartom Juncker elnök úr, hogy a digitális jövőnek kellő hangsúlyt ad. Az digitális jövőt megint csak európai szinten lehet megteremteni, munkahelyeket teremt. Ezért nagyon fontos projekt. Mi, európaiak, ezen a területen még új normákat alkothatunk. Karasz úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Juncker elnök úr, ön az állapot leírásával és a cselekvési tervel várakozásainknak megfelelt, mert néven nevezte a legfőbb problémákat. Egyes politikusokat meghalad a globális kihívás, és ezért az emberek félelmeire építve próbálják megőrizni népszerűségüket. Ez gyávaság. Túl sok államban ö, dobják be a gyeplőt, és adják oda a ö, populizmus eszközével a nacionalizmusnak a, azt, ahelyett, hogy szembenéznének európai értékrend alapján a problémákkal. Pozsonyban meg kell teremteni a szolidaritást, le kell térni erről a rossz útról. Pont a biztonságunk érdekében, pont az adó igazságosság érdekében, pont a beruházási terv felendítése érdekében, a digitális belső piacra menekültek érdekében, és a mi érdekünkben, hogy a migrációt kezelni tudjuk. Ezek mind-mind csak európai szinten oldhatók meg. Corbett úrnak egy perc. Egy perc. Tisztelt elnök asszony, nagyon sok probléma áll Európa előtt, és a Brexit természetesen egyik ezek közül minden vállási ügynek a mintája, példája lesz, és nagyon rosszul alakulhat, hogyha elsietik bármelyik oldalon. Nagyon sok problémát kell rendezni, minden nap újabbak és újabbak kerülnek elő, amelyekről nem említettek egy szót sem a leave, a távozás mellett kampányolók az 50-es cikk nem indult be, mert még fogalma sincs senkinek, hogy mit kellene tenni, így a brit kormánynak sem, és az egységes európai piacon belül szeretne maradni Nagy-Britannia. Persze ehhez minden szabályt be kell tartani, de a másik eh, szélsőség az, hogyha mindenből kilép, és vám eh, akadályok fognak eh, felállni. Óriási következményei lesznek Nagy-Britanniára és Európára vonatkozóan, és annak, hogy hogyan alakulnak ezek a tárgyalások minden esetre nem az fog történni, amire szavaztak azok, akik a távozás mellett szavaztak egyre többen szeretnék újra gondolni a dolgokat. Elnök, köszönöm. Van egy kék kártyás kérdés mit úrtól elfogadja. 30 másodperc, tessék. President, thank you. I... Elnök asszony, köszönöm. Nagyon hálás vagyok Korbett úrnak, hogy ebben a házban mindig az európai szellemiséget hangsúlyozta, és én is elítélem ezt a távozási kampányt, hamis ígéreteket tettek, amelyek nem teljesíthetők mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy közös Egyesült Királyságbeli álláspontunk lesz. London, Gibraltar, Skócia, Észak-Írország is figyelembe vételre kell, hogy kerüljön, és természetesen a vélemények pluralizmusát is figyelembe kell venni Nagy-Britannián belül, amikor európai barátainkkal tárgyalunk. Köszönöm. Igen, teljesen egyetértek, hogy ez a helyzet egy sor problémát vetett fel, amelyekkel sosem foglalkoztak megfelelően a döntés meghozatala előtt és nyilván nem mutattak rá azok, akik az Egyesült Királyságot ki akarták vezetni az Európai Unióból. Szörnyű helyzetet kell most kezelnünk együtt, és az emberek most meg fogják látni, hogy mit is jelent a valóságban a Brexit, vagyis hogy nem azt jelenti, hogy a paradicsomi állapotok következnek most be. Nagyon sokan Nagy-Britanniában újra szeretnék gondolni a dolgokat. Sújca asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy Manfred Webert idézzem, aki azt mondta, hogy talán abba kellene hagynunk azt, hogy populista gondolatokat fogalmazunk meg a brüsszeliek ellen, és hogy valahogy pozitív képet kellene közvetítenünk az Európai Unióról. Ehhez szeretnék gratulálni Juncker elnök úrnak, mert úgy gondolom, hogy ahogy ő beszélt ma, úgy kellene mindenkinek beszélnie az Európai Unióról és az Európai Unióban. Valóban a Brexit után sok esetben meg meggyengült a bizalom az Európai Unióban, ugyanakkor nem veszett el ez a bizalom, azért ez nem tűnt el. Mindannyian tudjuk, hogy uh, nem tudunk egyedül dolgozni, nem tudunk egyedül boldogulni. Madridban, Zágrában, Aténban vagy Párizsban önmagába véve nem lehet problémákat megoldani. Közösen fogjuk ezeket a problémákat megoldani. És reméljük, hogy az új horvát vezetők is csatlakoznak majd ehhez a gondolathoz. Afelől biztosíthatom önt, bizottsági elnök úr, hogy a mi támogatásunkra mindenképpen számíthat a problémák megoldásában. Még egyszer köszönjük, hogy azon dolgozik, hogy mindazok az európaiak, akik itt vannak és akik dolgoznak, méltányos munkát kapjanak, és méltányos fizetést kapjanak. És igenis, nagyon fontos a szolidaritás, ami valóban sokszor megjelenik az Európai Unió alapító szerződésében is. Tolja képviselő. Köszönöm, elnök asszony mi itt az Európai Parlamentben nem hősök vagyunk, hanem egyszerű emberek vagyunk, akik dolgoznak, akik a feladatukat végzik. Nekünk kell szembenéznünk a történelemmel, a jelenlegi problémákkal, és reméljük, hogy néhány év múlva mindenki azt mondja majd, hogy milyen jó hír, hogy az Európai Unió, amely úgy tűnik, hogy meggyengült, amely úgy tűnik, hogy szétesőben volt, mégis összeszedte magát és megerősödött. Reméljük, hogy ezt mondhatjuk majd néhány év múlva. Úgyhogy ne halasszuk el, vagy ne szalasszuk el ezt az alkalmat. Nem szabad várakoznunk, nem szabad meggyengülnünk, és megfelelőképpen kell alkalmazkodnunk a Brexithez, illetve a különböző politikai és gazdasági változásokhoz. A gazdaságpolitikában olyan költségvetésre van szükségünk, ami fenntartható és erős itt az Európai Unióban és arra kell gondolnunk, hogy amikor a forrásainkat intelligensen használjuk fel, akkor növeljük a szavahihetőségünket az európai polgárok körében. A fiskális kiegyensúlyozottság és a költségvetési kiegyensúlyozottság a legfontosabb kérdések. Az adócsalás elleni harc mindenképpen prioritás kell, hogy legyen. Ezek azt hiszem az európai gazdaság alappillérei. És a szociális politikában is meg kell találnunk a megfelelő prioritásokat, hogy mindenki azt lássa, hogy mi igenis biztosítjuk az emberek méltányos életét, megvédjük a leggyengébbeket, megvédjük az elesetteket, és hogy mindenre forrásokat is tudunk biztosítani. Köszönöm. Bulman képviselő. Herr Kommissionspräsident! Elnök úr, jól mondta, hogy Európában sok minden nem úgy zajlik, mint ahogy kellene neki, és sok területen több, sokkal több szolidaritásra lenne szükség. Amikor itt a frakcióban szerintem ö, azt mondjuk, hogy önnek ambíciózus a napirendje terve, ö, azzal együtt tudjuk, hogy ön nem képes mindenre, hiszen sok minden a tagállamokon múlik és öt évvel ezelőtti javaslatunkat szeretném megismételni, amit a stabilitási paktum idején mondtunk. Különbség, különbséget kell tenni a között, hogy hatékonyan küzd az ifjúsági munkanélküliség ellen egy ország, vagy bürokratikus ö, intézményeket állít föl erre, vagy hogy befektet a jövőbe, vagy az ókort akarja újra felidézni. Hogy segíte a menekülteknek elvergődniük az életben, vagy pedig elzárja a szívét minden emberi tettől. A kreativitást, a, a problémák ösztönzik, igenis lehetséges a bizottság részéről is az intelligens vezetés, hogyha sokat jó szándékkal ötletelünk. Köszönöm. García Pérez asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az európai egoista, nacionalista fogalmak felmerülése, az értékek elvesztése jelenti a mai válságot. Elég szomorú ez a kép. Csak közös erőfeszítésekkel tudjuk megmenteni az európai integrációt. A gazdasági válság, a menekült válság, a biztonsági válság csak akkor oldhatók meg, hogyha közös megoldást keresünk. Az Európai Bizottság Juncker úrral az élén egyértelműen meg kell, hogy szólítsák azokat, akik nem hajlandóak erőfeszítést tenni, illetve akadályozzák az EU erőfeszítéseit a szociális pillért szeretnénk megvalósítani, a szociális Európát és mindenképpen ellenezzük a spanyol és portugál támogatások megszüntetését. Kérjük, hogy tartsák be a tett vállalásokat. Nem szabad, hogy az európai remények eltűnjenek. Úgy gondoljuk, hogy még mindig mód van arra, hogy Európát megváltoztassuk. Köszönöm, most következnek a spontán hozzászólások, és jelentős számú kollega szeretne hozzászólni. kártyás kérdés, asszonyom, vagy kecsdiáj? Kecsdiáj, jó akkor önt is felírjuk a listára. Hiatos úrnak adom meg a szót egy percben, és nagyon szigorú leszek az idő betartatásánál. Ki, kinek a nevét mondta? Az önét? Nem akartam azt mondani, hogy 584-es úr, csak rosszul lejtettem ki a nevét. Egy perce van. Köszönöm. Kezd kezdeményezéseket kell tennünk, elnök asszony, nekem két képzelésem is van. Törökországgal rendezni kell a kapcsolatunkat, egy életbefontosságú fontos ország, amelyel együtt kell működni, de azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy, hogy csatlakozni fog az Európai Unióhoz amíg eh, függőben hagyjuk a belépésüket, eh, a többi tagállamban is erősödni fognak a Brexithez hasonló gondolatok, azért, mert eh, Törökországnak nagyon sok nem demokratikus jellemzője van. Ez az első dolog, véget kell vetni a csatlakozási folyamatnak. A második dolog, az európai gazdaságot digitalizálni kell, több kutatásra, tudományra van szükség, és így a fiatalok foglalkoztatása is megvalósulhat. Meg tudjuk ezt csinálni, kérdés, hogy meg akarjuk-e. Köszönöm. Most pedig López Aguilar úr következik egy perc señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt bizottsági elnök úr! Az imént azt mondta, hogy nem rózsásabb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt. Amikor elindítottuk a vitát még Bárrózó úrral, hogy legyen ez a beszéd és legyen ez a vita, akkor sokkal nagyobb eredményeket vártunk. A Azóta azt látom, hogy az unió helyzetéről szóló beszédek egyre inkább elválnak a valóságtól. Szép beszéd volt, meg lehet tapsolni, de a valósággal azt hiszem, hogy nem áll párhuzamban. A fiatalok igen jelentős százaléka munkanélküli, és ez a masszív munkanélküliség azt mutatja, hogy nincsen szolidaritás, hogy nincsen munkahelyteremtés. Hiába mondjuk a szép szavakat, elég, hogyha megnézzük Portugáliát, vagy Spanyolországot, és nyomban megérthetjük, hogy miért van olyan sok ember, aki elvesztette hitét és bizalmát az Európai Unióban. A migráns válsággal nem tudunk megfelelőképpen szembenézni, nem jól kezeljük ezt az ügyet, elég csak megnézni a népszavazást, ami Magyarországon lesz majd. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, van némi technikai probléma az órával, de én majd nézem az időt, és kérem, hogy a képviselők is nézzék. Ford asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Juncker úr, beszéltünk arról, hogy milyen sok elfogadhatatlan erőszakos cselekmény történik, hogy mi történik a gyűlöletbeszéddel, de Juncker úr azt elfelejtette, hogy vannak olyan emberek, például Essexben százak és ezrek, akiket senki nem véd meg. Azok a britek, akik úgy gondolják, hogy az ő jövőjüket nyugodtan és békésen kellene megvitatni az Európai Unióval, csalódottak. Hogyha arra kényszerítenek minket, hogy kiszakadjunk a közös piacból, és nem mutatnak semmilyen hosszú távú tervet, akkor annak nagyon komoly kihatásai lesznek minden oldalon, nem csak a Lamans csatorna brit oldalán, hanem Európában is. Úgyhogy megfelelőképpen kell kezelni ezeket a kérdéseket. Georgieva asszonynak pedig azt tudom mondani, hogy rendben van, hát akkor folytassa tovább az ENSZ-ben a beszédeit. Köszönöm. Más tutóbúnak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. azt látjuk, hogy az elnök úr beszédében volt némi önkritika, de én nem látok a válságokra konkrét megoldási javaslatot a felvetéseiben. A migrációs problémát sem tudtuk hatékonyan kezelni. Az Egyesült Királyság legtöbb polgára nem lát jövőt az Európai Unióban ki akar lépni, észak és dél között nő a szakadék, nyugat és kelet között is. Tehát eh, ahhoz, hogy előrelépjünk, fel kéne ismerni, el kéne ismerni az elkövetett hibákat, és kimondani, hogy egyes emberek egyes posztokon súlyos hibákat követtek el. Nem kell félni ettől. A bizottság elnöke pedig ö, vegye fontolóra, hogy lemond, ha képtelen a problémákat megoldani. Elnök úr, az Európai Unió állapota ö, két évvel ezelőtt, amit elmondott, ö, és tervei, amit kifejtett számomra szimpatikusak voltak. De az Európai Unió állapota azóta nem javult, a digitális piacot fontosnak tartotta. Most szinte az ellenkezőjét mondta annak, a, a copyright szabályokról szinte áll, semmit nem ejtett, és azóta sem valósult meg, hogy a jogdíj kérdést szabályozzuk. Márpedig az európai cégek globálisan versenyeznek, és a szólás szabadság és a média sokfélesége szorításában dolgoznak. Sajnos az Európai Parlament többször elutasította már az ide vonatkozó progresszív javaslatunkat. Epidideó szónak adok egy percben szó. Tisztelt elnök úr! elnök asszony. Juncker elnök úr nem tett többet, mint megismételte a igen homályos állásfoglalásait. Hogyan lehetne lehetőség például Ciprus újraegyesítésére, amikor Törökország a ciprusi köztársaságot el sem ismeri, és az Európai Unió e fölött szemet húny hogyan lehet kezelni az Európai Unió súlyos problémáit, amikor nagyon sokan boldogtalanok, hogyan lehetne az életszínvonalot Európában javítani, amikor nagy számú muzulmán él most a görög köztársaságban, és az egész európai kontinensen az iszlám törvénykezést, a sáriát próbálják bevezetni hogyan lehetne megvalósítani a szakképzett fiatalok behozatalát külföldről, amikor a határőrizetet kellene megerősíteni. A Frontex nem igazán jelent megoldást a migránsok beáramlása ellen az európai népek érdekeit kellene figyelembe venni. Úgy tűnik, hogy nem ezt teszi az európai vezetés. Most a bizottság részéről Juncker úrnak adom vissza a szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Parancsoljon, elnök úr. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm Önöknek ezt a az eszmecserét, mindazt, amit pozitívumot elmondtak a bizottságról, és ami negatívumot mondtak, azt is meghallottam. Nem fogok tudni minden felvetésre itt reagálni az idő szorossága miatt, de úgy érzem, hogy a frakciók többsége, a képviselők többsége támogatja elképzeléseinket. Talán Törökországról térnék ki, mert beszédemben nem foglalkoztam vele. Ahogy eddig is, Törökországgal intenzív tárgyalásban állunk a vízum kérdésről. Még egyszer leszögezem, hogy a vízum liberalizáció csak akkor valósul meg, ha valamennyi általunk támasztott feltételt Törökország teljesíti. Egyes pontok tekintetében azonban úgy gondolom, hogy lehetünk ö, megértőek, türelmesebbek, az azonnali teljesítés nem várhatjuk el. De alapvetően ö, a tervezett időkereten belül ezt a programot meg akarjuk valósítani. liberalizáció jót ígértünk Törökországnak a segítségért, és ehhez tartjuk magunkat, de csak feltételek mellett. Örülök annak, hogy itt sokan megfogalmazták a szociális jogok fontosságát. Ez az Európai Unió egyik alappillére, a munkavállalók szociális jogai. Ezen most komolyan reformálunk, a konzultációk zajlanak, és javaslatainkat ismerik. Köszönöm Önöknek továbbá azt is, hogy az Európai Beruházási Alap megduplázását többségileg támogatják. A parlamentnek is meg kell tennie a magáét, hogy ezen a területen előre tudjunk lépni. Ugyanez érvényes a digitális napirendre vonatkozóan, az ottani teendőkre vonatkozóan. Ott is továbbra is össze kell tartanunk, együtt kell működünk. Köszönöm szépen elnök úr a vitát. Most a záró köre jön a mai eszmecserének. A frakció nélküli képviselő következnek, Napulov úr elsőként. Köszönöm szépen. Az imént azt mondta, hogy az Európai Unió helyzete romlóban van. Ez azt jelenti, hogy többen élnek szegénységben, a nagy cégek nagyobb mértékben élnek az adócsalás lehetőségeivel, a gazdák nehezebb helyzetben vannak. És egyre több ember érzi úgy, hogy nincsen biztonságban az Európai Unióban, hogy áldozata, például áldozata a kapitalizmusnak. Itt van rengeteg fiatal az Európai Unióban, akik a jelenlegi helyzet áldozatai. Egyre többen élnek itt az Európai Unióban úgy, hogy áldozatai azoknak a nagy profithajház cégeknek, amelyek egyszerűen kihasználják ezeket az embereket. Az emberek nem azt kapják, amit kapnak, és nem azt kapják, amit érdemelnek, és ráadásul most még a Brexit is fenyegeti őket. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem fog megjavulni. A kapitalizmus egyre csak rosszabb lesz, és ezt az egész rendszert úgy fel kell fordítani, ahogy van. Köszönöm szépen, de Graf képviselője szó. Elnök úr! Ez az Európai Bizottság kiteszi az európai polgárokat a terrorizmusnak, a migránsok általi fenyegetettségnek, olyan embereknek, akik tönkreteszik a kultúráink, a kultúránkat. Tudjuk, hogy milyen politikát folytat az Európai Unió. A kérdés az, hogy miért van ez így az Európai Unió polgárai fizetik meg annak az árát, hogy milliók érkeznek az Unióba, ebbe az Unióba, ahol már így is nagyon magas a munkanélküliség. Csak azt tudom mondani, hogy Juncker úr mondjon le legalább annyit el kellene érnünk, hogy Ukrajna és Törökország nem kap vízummentességet. Csak így tudjuk megvédeni az Európai Uniót, amit már amúgy is elárasztottak a migránsok. És Brüsszelben pedig vissza kell állítani a tagállamok szabadságát, és az iszlámot el kell tüntetni az Unióból. Most Farázs úrnak adok szót. A Brexit vitában azt mondták, hogy nem lesz európai hadsereg, nem lesz európai ö, katonai politika. Íme itt van Juncker úr, amikor párhuzamos parancsnoki rendszerekről beszél, vagy Ferhofstadt úr, ö, azt mondván, hogy az amerikaiak nélkül ezt majd le tudjuk mi egyedül vezényelni. Nos, ez a két dolog egymással ellentétben van ha létrejön egy független európai haderő, akkor képesek lesznek még arra is, hogy használják. Úgy emlékszem, Ferhofstadt úr támogatta, hogy Líbiában például avatkozzon be, és mi lett belőle béke és megértés, amit ma javasolt ilyen értelemben a bizottság elnöke, az nagyon veszélyes, és ha ezt az Európai Unióban népszavazásra bocsátanák, akkor kétlem, hogy bármelyik országban megszavazná bárki. A zöld frakció nevében Harms asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Törökországgal kapcsolatban szólnék meg. Szinte napi szinten egyeztetek Törökország és ukrajnai kollégákkal, és egy dolog leszögezendő. Rá kell jönnünk, hogy a demokratikus fejlődést kívülről nem lehet oktrojálni egy országra. De kötelességünk ugyanakkor az, hogy a demokratákat ebben és ezekben az országokban támogassuk, és küzdelmükben a demokrácia ér- érdekében ott legyünk mellettük. Ukrajnában és Törökországban egyaránt. Farázs úr, ön mi belőlünk nacionalistákat csinál, furcsa helyzet. Én nagyon szomorú voltam, amikor az angolok úgy döntöttek, hogy el akarják hagyni az Európai Uniót, mert ön volt az, aki bebeszélte az angoloknak, hogy a jövő kihívásait a múltba való vissza menéssel lehet legjobban kezelni. Ha visszalépünk a múltba, az még sohasem segített a jelen és jövő problémáinak megoldásában. Az Európai Unió a kontinensünk jövője bátorságot igényel, a jövőbe való tekintés bátorságát. Pont ön az, aki ezt megpróbálta alásni, részben sikerrel, és szomorú vagyok, hogy németként ezt egy angol nacionalistának, pont németként nekem kell elmondanom. Das Wort hat jetzt. A GUE frakcióból Cimer asszonynak adok szót. Két megjegyzésem lenne, elnök úr. Nem hiszem, hogy a polgárok jobban biztonságban értik érzik magukat, hogyha az EU úgy csinál, mint hogyha kemény fiú lenne. Ez a védelmi alap ö, ö, inkább csak berángat minket katonai konfliktusokba, tehát nem támogattam a militarizációt, ami a PNA-t illeti. Nagyon jó lenne tudni, hogy a főügyész kapcsán a Kanadával való megalapodásunk területén meg tudjuk-e majd védeni a, az adattainkat, az ö, alapvető adatvédelmi szabályainkat. A liberálisok részéről felhapszatúrnak adok szót. Nagyon röviden, elnök úr. Rebecca Harmsot megbotránkoztatták azok a szavak, amelyeket Farage úr használt. Hát engem nem botránkoztat meg. Farage úr olyan, mint egy alkoholista, panaszkodik, hogy a másik fickó issza meg a pálinkáját a kocsmában. Tehát ez az ő problémája. Nevetséges. Egyfelől nevetséges, másfelől viszont nem nevetséges, mert a valóság az, hogy a nacionalisták és a populisták nem a Brexittel, nem a brit állampolgárokkal, a, a brit iparral foglalkoznak, hanem az a céljuk, hogy Európát, az Európai Uniót szétrombolják. Ez az ő agendájuk. Ezért jönnek továbbra is be ebbe a házba teljes mértékben nevetséges, hogy azért kritizál, hogy, Ameri- hogy európai védelmet akarunk, mikor az amerikai elnök maga is mondja, hogy felelősséget kell vállalnunk a saját kontinensünkért, és nem hagyatkozhatunk mindig az amerikai hadseregre. Az, hogy a líbiai műveletet kritizálja, azt megértem, hiszen úgy tűnik, hogy minden autokratának jó barátja Putyin úrnak és Kadhafinak is a világon. Ja, Verhofstadt úr, Kaval úr szeretne önnek, eh, kérd... Kava úr szeretne önnek kérdést föltenni. Karva úr javítja magát az elnök. Elfogadja a kérdést? Igen, persze. Karva úr. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Verhofstadt úr, nem érinti önt, aki szorosabb katonai együttműködést akar az EU-n belül hogy három hagyományosan semleges ország is van az EU-ban, az Írköztársaság, Szvédország és Ausztria. Mi lesz az ő semlegességükkel? Köszönöm. Nem látok ebben semmilyen ellentmondást, nem látok ellentmondást az európai védelem és az Észak-Atlanti szerződés között. Épp ellenkezőleg úgy látom, hogy egy európai fillérét kell kiépíteni a NATO-nak, ami abszolút elkerülhetetlen, a leggyorsabban meg kell valósítani, annak érdekében, hogy a saját környékünkön mi tudjunk ellenőrzést gyakorolni. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Ne legyen itt járkálás. És akik beszélgetni akarnak, azt ne itt tegyék. Vagy menjenek ki, vagy üljenek le. E Az ECR frakció nevében Kamal úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy úgy beszélhetek, hogy Ferhofstadt úr itt van, és meg is hallgat Hát, hogyha meghallgatják, amit mondok, én nem mondom azt, hogy itt nacionalizmus uralkodik, de hogyha nem figyelnek oda arra, hogy miért aggódnak a polgárok, hogyha folyamatosan az integrációra koncentrálnak, ahelyett, hogy munkahelyeket teremtenének, akkor valóban a populisták karmai közé kerülnek majd, az európai polgárok. Valóban ki fog lépni az Egyesült Királyság, de arra kell koncentrálnunk, hogy meglegyenek a megfelelő kapcsolataink, hogy együtt tudjunk működni, és olyan politikákat tudjunk kidolgozni, amivel közösen biztosítjuk a biztonságunkat, amelyel munkahelyeket tudunk teremteni. Ezt mondom minden egyes képviselőnek bármilyen pártból, bármelyik tagállamból érkezzék is. Az unió helyzete a szokásos mantra volt egyébként, nem tudok mást reagálni erre a beszédre. Für die sozialdemokratische Fraktion spricht jetzt Herr Pitella. Most Pitella úrnak adok szót a szocialistáktól. Köszönöm szépen. Amikor Farázs urat hallgatom, és Löpen kollégát, amikor azt mondják, hogy segíteni kéne magunkon, hogy történjen valami, akkor most nem értem, hogy miért nem támogatják ezt az erőteljesebb fellépést. Ugye a Brexitről, Frexitről fecsegnek, hogy leszünk akkor képesek szembenézni a kihívásokkal? Önök, itt az ördögi erők, nem Ferhofstadt úr, akik hazugságokkal a brit népet megvezették, Európa működését alássák. Második kérdés, ami a szegénységet illeti illetve a jövedelmek újraelosztását, a szociális dömping, növekedés, fenntartható növekedés kérdését. Ezek a mi prioritásaink. Köszönöm Juncker úr, hogy ezeket megfogalmazta. Harmadsorban ön ma délelőtt a tőkepiacok uniójáról is beszélt. Egyelőre piaci uniónk van, a bankuniót még meg kell teremteni, a tőkepiacok uniója pedig egy még távolabbi lépés, de ahhoz, hogy ilyesmit lehessen csinálni, az politikai unióra lenne szükség, és sokan mondják, hogy én álmodozom, hogy valaha lesz politikai unió, igazi politikai unió. Igen, én merek álmodni, mert Európa képes lehet egységesen fellépni, az Európai Bizottság, az Európai Parlamenttel, ha kéz a kézben jár, Dölor is elmondta már ezt annak idején, akkor képesek vagyunk álmainkat megvalósítani. A néppárt nevében Weber úrnak adok szót. Elnök úr, tisztelt bizottsági tanácsi elnök urak, úgy érzem, hogy ma érdemi vitát folytattunk, és a polgárok, akik válaszokat várnak, ebből kaptak valamit. Egyetértünk Jean-Claude Juncker programjával, és számíthat támogatásunkra a, ahhoz, hogy elkezdje a munkát. Az Európai Bizottság és a Parlament ketten együtt képesek lesznek eredményeket érni, elérni. Ez a mai vitának is tanulsága. És a tagállamoknál lesz majd a labda, neki kéne például a dél, észak, kelet, nyugat vitában közelebb jutniuk egymáshoz. Néhány napon belül lesz egy tanácsi ülés, és sajnos néha az a benyomásunk, hogy a tagállamok ülése gyakran egy óvodás találkozóhoz találkozik, ahol hisztiznek egymás haját tépik kisinyességeken. Ami pedig a populistákkal és szélsőségesekkel a bal és jobb oldalon való bánásmódot illeti. Brexit! Ne haragudjanak meg, de a Brexit kapcsán azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a semleges kérdőívek eredményei alapján, hogy soha nem volt ekkora az Európai Unió támogatottsága a Brexit miatt, mert az emberek rádöbbentek arra, hogy nem szabad a szétesést hagyni. Az európai polgárok látják és belátják, hogy nem Párizs ö, és Róma a probléma, hanem London a probléma. Ö, vitázunk egymással, és akik ugyan a kilépés nagy támogatói voltak, azok most eltűntek a színről. Farage lelépett, Johnsonról nem hallunk többet, elmentek üdülni. Csak itt ülnek még. Nézzünk ezzel szembe. Ha egy ország ki akar lépni, akkor nekünk, európaiaknak is legyen szavunk. A Brexit azt jelenti, hogy Magyar Anglia kilépett, és ezzel a nehéz, rögös úttal, amelyre Anglia most rá lépett, szembe kell nézniük, és a felelősséggel is, hogy ide jutották hazájukat. Mi Európa oldalán állunk, és egyértelműen úgy gondoljuk, hogy Európa a helyes út. Herr Weber, der Abgeordnete Weber úr, Coburn kolléga kíván önnek kérdést föltenni. Elfogadja? Coburn úr. Thank you, Herr President. Oh. Thank you, Herr... Köszönöm, elnök úr. Weber úr, nem tudom, hogy járt-e az elmúlt időben Párizsban, én ott töltöttem egy kis időt, és a párizsi utcákon vonatról átszállva megdöbbentett, hogy hányan alszanak a nagy körútakon. Hogyha ön szerint ez nem probléma, akkor nem tudom mi a probléma. A fiatalok és a Brexit kapcsolatáról én úgy gondolom, hogy Franciaországban és más országokban egyre több fiatal támogatja a Brexitet. Egyetért velem? Kérem, Weber úr. Őszintén szólva szerintem nem is érdemes a populisták ilyen kérdéseire válaszolni. Kihasználják, visszaélnek ezzel a lehetőséggel, de ha megszól, Weber úr, Weber úr, mondja az elnök, látható, hogy a populisták hogy működnek, eltorzítják a valóságok, egyszerűsítik a bonyolultságot. A mai világ komplex, összetett, és ezzel szembe kell merni nézni. Herr Weber! Weber úr, ebben a házban senki sem köteles elfogadni az ilyen kérdéseket, mondhatta volna, hogy nem kíván válaszolni a kérdésre. Ha már a kérdés elhangzik, akkor válaszol. Az más kérdés, hogy a válaszát nem, persze nem hallgatják meg. Ezzel lezárom a